Chers collègues, je vous propose... Kedves kollégák, hügyém és uraim, kérem foglaljanak helyet, maradjanak csendben, és lássunk hozzá a munkához a nyári szünet utáni első érdemülésünk kerül sor, remélem mindenki jól nyaralt, szépen lebarnult, kipihente magát, mindenkit újra üdvözlök itt. Az Európai Parlamentben a napi rendünk e, igencsak sűrű, és akkor még diplomatikusan fogalmaztam. A napi rendet illetően apró változtatást kértek, a 12-es pont, Papadopoulou asszony jelentése. A harmadik országban állampolgár kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás, amiben végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, valamint oper munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételei témában a tízes pont előtt kerül megtárgyalásra, tehát Bauer asszony jelentése előtt, ami egyébként a munkavállalók szabad mozgásáról szól majd. Jó, úgy látom, hogy nincs senkinek ellenvetése, így ezt az így módosított napirendet elfogadnak, elfogadottnak tekintjük. Kettes napirendi pont. Elnök közleményei. Hat bejelenteni valóban. Kezdjük az elsővel. Ami a Költségvetési Bizottság zárójelentését illeti a többéves pénzügyi tervvel kapcsolatosan. Talán emlékeznek, hogy a szakbizottságunkat véleményezésre kérték fel a több éves pénzügyi keretet illetően, még a folyamat elején. A foglalkoztatásügyi szakbizottság nevében kellett volna véleményt készítenünk. Ugyanakkor a, szak, a költségvetési szakbizottság a többéves pénzügyi keretről Tárgyalás futott tanácsa Szeptember 11-én fogadják el a végső jelentésüket. Minden egyéb szakbizottságot felkértek, hogy elkészítsen erről véleményt. Ugyanakkor köztes jelentést készítettünk, ugyanakkor új véleményt nem adhatunk, főként már csak azért sem, mert igent vagy nemet lehet mondani a tárgyalások végeredményére, tehát a tanácssal folytatott tárgyalások eredményére. Nyilván tudják már a kedves kollégák, hogy a keddi plenáris napirányi szerepet volna, de nem fogunk róla vitázni, csak szavazni, mert igen nem mellett csak. Tehát október másodikára eh, tolták ezt. Mit jelent ez számunkra, mi szakbizottságunk számára? Egy utasztányügyük felelőssége eh, volt ez, az október másodikai ülésen két másik dossziéval is kell foglalkoznunk, amelyek második plenáris október második plenárison. És nincs egy általános megközelítés, és a második októberi plenárison semmi nem fogunk így igazán önteni. Azt kell meghatároznunk, hogy milyen minimális feltételeket eh, szabunk ahhoz, hogy ezt a dossziét eh, eh, a jelenlegi blokkolt helyzetből valahogy felszabadítsuk. Itt a szakbizottságban aztán a plenáris szavazás során sur le, le CFP euh, hier, on voit bien que... A tegnapi kontaktcsoportban emlékeztettek erre, látjuk, hogy ez a parlament számára rendkívül fontos téma, úgyhogy az októberi második plenárison reméljük megszületik a szavazás. A második dolog, Négy ügynökség Ample szervezett egy konferenciát a felelősség kérdésében. 2011. júniusában készítettünk erről egy véleményt, és ez a konferencia most az európai szociális modellről szól, a kompetitivitás, a versenyképesség, mint kulcsfontosságú tényező témájában, illetve a négy egy ügynökségre helyezzük a hangsúlyt, a, illetve tevékenységükre ebben a témában. 9.30-tól 13 óráig tart ez szeptember 25-én, és délután lesz bizottsági ülés, illetve másnap. Erre kapott mindenki meghívót, jövő héten meg lesz a programtervezet, úgyhogy kérem, sokan jöjjenek el erre az eszmecserére. Örömmel jelezhetem azt is, hogy semmilyen tolmácsást nem töröltek, úgyhogy így optimálisan tudjuk a költségvetést felhasználni. Negyedik közlemény. A repülési idő korlátozásának kérdése. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban mindenki érintett, nem is kicsit, főleg ami a szakszervezeti részt illeti, és ez a biztonsági jogalapot érinti, illetve a munkaidő kérdését, a munkafeltételeket, nem csak a pilóták vonatkozásában, hanem mindenkit érint ez, aki a repülésben foglalkoztatott. Tudják, hogy a közlekedési bizottság a fő felelős bizottság, és olyan téma ez, amelyel kapcsolatban az Európai Bizottság komitológia keretében lépett fel, átvéve a Léza ö, ajánlásait. Mi meghallgatást szerveztünk, meghallgattam a koordinátorokat, én magam, akik pozitívan jeleztek vissza számomra, nevezetesen, hogy a közlekedési bizottsághoz az időkereteken belül fordulhatunk abban az esetben, ha bármiféle kétség merül fel arról, hogy az Európai Parlament ezt a komitológiai javaslatot érvényesítheti. Ugyanakkor a jogi szolgálathoz is fordultunk, hogy biztosak legyünk abban, hogy tényleg csak közlekedési kérdésekről van szó. Nos, ami a szakszervezeteket illeti. Azt jelezték, hogy az európai hatóságok őket nem hallgatták meg. Nyilvánvaló, hogy itt bizonyos szójátékról van szó. Talán meghallgatták a szakszervezeteket, hiszen lehet, hogy találkoztak a kompetens hatóságokkal, viszont a szakszervezetek azt az üzenetet közvetítették nekünk, hogy nem hallgatták meg őket. Úgyhogy. Ezért fordul felénk több szakszervezet is, az Európai Föderációtól kezdve nemzeti alapokon. Tekintettel arra, hogy ez rendkívül kényes kérdés, függetlenül attól, hogy a koordinátorokkal is felvettük a kapcsolatot, szerettem volna az egész bizottságot tájékoztatni erről. Ötödik közlemény. Szeretném jelezni önöknek, hogy Krisztina Elára csatlakozott a szakbizottság titkárságához szeptember 1-ével asszisztensi minőségében, bár nincs itt, úgyhogy majd, ha megjelenik, akkor bemutatom önöknek. Miért nincs itt? Azt nem tudjuk. Akkor le kellett volna vennem a napi rendi pontokról, mert azért ez így nem valami jó. Na mindegy. Hatodik közlemény. Webstreamelés folyik az ülésünkön. Következik tehát a harmadik napirendi pont, ahol is a jelentés készítője nincs jelen. Alors, le rapporteur du point 3 n'étant pas là. Tehát a harmadik napi rendi pont előadója nincs itt, akkor javaslom, menjünk tovább a negyedik pontra, így Marian Árkinek adom meg a szót a tárgyalások a az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap témájában. És nagyon köszönöm, hogy ő jelen van. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, so Köszönöm, elnök asszony. Informal trialogue uh, between the Presidency, the Committee and the, the um, Commission. And we Nos, sikerült előzetes megállapodásra jutunk két kérdésben Először is az agráriumra vonatkozó kivétel törlését, a másik pedig a rendeletben sikerül a, a globalizáció, illetve a globalizá, globális pénzügyi válságra vonatkozó kivételek átfedését törölni. Erre egyébként már többször felhívtuk a figyelmet itt az Európai Parlamentben. Technikai kérdéseket e, is lezártunk, előzetes megállapodunk ezekről, például az intervenciós kritériumokat négyes cikk, a, kég, e, a kiegészítés e, megfelelése és együttműködés 9-es cikk, esélyegyenlőség 10-es cikk, tájékoztatás és nyilvánosság 12-es cikk, támogatható költségek 14-es költségvetési eljárás 15-ös, pénzügyi hozzájárulás 16-os, pénzügyi ellenőrzés 21-es, illetve a vissza, pénzügyi támogatás visszatérítése 22-es cikkek. Lehet, hogy ez hosszú listának tűnik, mégis azon van egy-két alapvető kérdésben, még mindig nem állapodtunk meg. Ezekről mindig folynak a tárgyalások. A tanácstól érkezett egy javaslat arra vonatkozóan, hogy a 15 és 24 év közötti fiatalok is szerepeljenek a javaslat hatájában, tehát ez, rájuk is terjedjen ki ez a javaslat. Tehát az elbocsátott munkavállalókra vonatkozik a, a alkalmazható globalizációs alap, és hogyha egy tagállamban, egy NASZTO 2-es régióban lévő fiatalról van szó, aki az ifjúsági kezdeményezésben támogatható, akkor a 15 és 24 éves közöttiekre ez automatikusan kiterjedne. Ez a jelenlegi rendelet hatájában egyáltalán nem szerepel, de hát vizsgáljuk ennek a lehetőségét jelenleg. Ezen kívül a munkavállaló fogalmát is eh, még finomítani kell, hogy például a közvetített munkavállalók vagy a határozott munkaidejű, határozott idejű szerződésre rendelkező munkavállalókra is kiterjedjen-e ennek a javaslatnak a hatája. A társfinanszírozás szintje tagállamtól függő en kerül megállapításra, illetve az adott tagállam gazdasági Eh, helyzetétől függne, eh, függne a társfinanszírozás, akkor a tanács az Európai Parlament ezen javaslatát eltette, és csak 50%-os társfinanszírozásra eh, hajlandó. Még egyszer mondom, több kérdésben nem sikerült eddig megállapodnunk, például a személyre szabott szolgáltatások kérdése, illetve az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó vissza térítések mértéke. Itt például az utazási támogatás egy jó példája ennek, hogy milyen személyre szabott szolgáltatásokra beszélünk. Ma délután következik a háromoldalú párbeszéd következő fordulója. Én úgy érzem, hogy mivel még sok a megoldatlan kérdés, és mivel, ahogy azt önök is tudják, a tanácsnak a globalizációs alap témájában igen sokáig tartott bármiről is megállapodnia saját körein belül. Örülhetünk, hogy a három trialógus alatt lezárjuk a még nyitva álló kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm. Szeretném valaki Te... ezen a ponton. Szeretne valaki ezen a ponton hozzászólni? Frederick Dardennek van hozzáfűzni valójában. Elnök asszony két szóban csak. Valóban megerősíteni tudom csak, ahogy elmondta az imént az előadó asszony, hogy itt tartunk a tárgyalásokban. A soros elnökséggel igencsak nehéz a dolgunk, nem nagyon akarnak engedni. Remélem, hogy javul a helyzet, de eddig nagyon nehéz volt bármiről megállapodni eh, velük. Például a munkavállaló fogalma remélhetőleg ezt e, most megoldjuk. A társfinanszírozás ez e, visszalépés jelent. A fiatalok kérdése a fiatalkorú munkanélküliekre való kiterjesztésre vonatkozó javaslat, ez szerintem koherens, ez működőképes lehet Éppen ezért erre oda kell figyelnünk, ugyanakkor a tanács eh, ez elemre vonatkozóan is komoly nyomást eh, gyakorol ránk, tehát eh, ügyesnek kell lennünk, a megoldást találjunk erre. A másik javaslatunkat a munkavállaló újra alkalmazására vonatkozóan pedig fenntart. Köszönjük, van-e valaki, aki ehhez még ezen a ponton szeretne hozzászólni? A tárgyaló csapatnak eh, köszönöm, mindkét hozzászólónak. Az eh, beszámolót eh, valóban nehéz helyzetben van az Európai Parlament. A tanácsban kialakult politikai megállapodás feltételeit igencsak nehezen tudjuk elfogadni ezen a ponton. Tudjuk, hogy mi a globalizációs alap mennyire kényeskedés a tanácsban. Kisé barokkos megoldást eh, javasoltak, a jogalapot keverték így össze. A fiatalkorú munkanélküliek segít, megsegítését, és eh, az új feltételeknek csak igen nehezen tudunk majd megfelelni. Még egyszer mondom, a, a jogalap keverése, ez tovább bonyolítja a helyzetet, bonyolítja a, a globalizáció, globalizációs alap végrehajtását, és a különböző alapok céljait, amelyek hozzánk tartoznak, a bizottságunkhoz is hát összekeveri. Ezért amit már elmondtam a tárgyalócsapatnak, elmondom újra itt is, ezen a plénumon. A fiatalkorú munka nélküliek ügyében egyértelmű üzenetet küldtünk, ugyanakkor, mint hogyha nem vették figyelem, volna figyelembe, hogy ez politikailag mennyire fontos, ugyanakkor koherensnek kell maradnunk a globalizációs alap eredeti céljaival, és ugyanakkor ettére mindenképpen e, szeretnénk előre lépni. Köszönöm, ezzel a négyes napi rendi pontot is lezártnak tekinthetjük. Ajmen Reuten asszony e, veszi át e, őri Csaba helyét, aki sajnos nem tud most jelen lenni. Így megadom Homer Reuten asszonynak a szót, hogy vezesse fel a a módosító indítványokat. Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés tervezetével kapcsolatban valamennyi szakaszt véleményezzük. 65 módosító indítványról van szó, amelyet a kollégák eh, a, a számokra vonatkozóan jutottak be, 12 pedig eh, a véleménytervezetre. Omer Rajtan asszony parancsolja. Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony een uur over gedaan om van de Saint-Contenair eh, hier naartoe te komen. Uh, voorzitter. Nos, köszönöm a szót. Sajnos én se tudtam hamarabb ideérni, eh, mert a Saint Antonettől egy óráig tartott, mire megjöttem. Miért? Őri úr azt kérte, hogy néhány megjegyzést tegyek ebben a témában. Az előadónak más a véleménye, mint a szocialista ö, frakció előadójának. Nos, az első az meghatározott ö, ideig tartó szerződéssel ö, foglalkoztatottakra vonatkozik itt 5%-os csökkentést javasoltak, emel, ezzel ellen kell sajnálatos módon szavaznunk, ami a 47-est, 65-öst, 48-ast illeti. A 65-ös ellen, 62-es ellen szavazunk. A következő ugyanis a probléma. A 6509-es, a szociális dialógus, a kérdés. Régebben sokkal jobb volt a felosztás, úgyhogy az előadó módosító indítványához csatlakozunk, remélhetőleg mindenki így jár majd el. Elnök asszony, van egy másik megjegyzésem is még, 04 a 65-38-as módosítóindítványok a fiatalok vonatkozásában kicsit növeltük a, az összeget. Nem csak azért, hogy növeljük az összeget, hanem azért, hogy egy kicsit előbb induljon be ez a program, és legyenek további kezdeményezések, és ezeket tiszteletbe is tartsák. Ez azt jelenti, hogy a másfél millió helyett az első évben 1,7 milliót fogunk felhasználni. Remélem, hogy most már világosabb a helyzet. Arról van csak szó, hogy kicsit előtérbe helyeztük az összegek felhasználását, korábbra programoztuk. Aztán van egy másik problémánk, egy európai ö, munkanélküliségi program ö, végrehajthatósági problematikája. Az előkészítő szakban azt mondtuk a munkacsoportban, hogy itt komoly problémákkal kell szembenéznünk. Ugyanis azóta úgy tűnik, hogy a szakszervezetek sem elégedettek. Ha van kísérleti programunk abból a célból, hogy megpróbáljuk eldönteni azt, hogy európai munkanélküli segélyre van-e lehetőség, akkor logikusan föl kell tenni a következő kérdést, miért van ez így? Azért, mert az adót a tagállamokban kell kifizetni, illetve a munkanélküli segélyhez való hozzájárulást is. Erről tegnap hosszasan vitatkoztunk. Nos, Ezeket szerettem volna elmondani az előadó listája alapján. Ezt mindenki megkapta egyébként. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Frederik Dárden. Nagyon gyorsan csak két gondolatot szeretnék felvetni, elnök asszony. Három dologról. Őri úr jelentéséhez néhány módosítót nyújtottunk be, főleg azért, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy nagyon nagy szükség van a finanszírozásra, és ezért az 1B fejezetben nem akarjuk, hogy csökkenjen a költségvetési előirányzat. Szükség van kiegészítésre is, a különböző programokra és a globalizációs alaphoz. Aztán voltak módosítók, amelyek a bizottsági költségvetési tervezetre vonatkoztak. Támogatjuk azokat a módosítókat is, amelyek ezen túllépnek, főleg az Európai Szociális Alap végrehajtására vonatkozóan, illetve a, a szegénység eh, elleni harcban, a szociális dialógus témájában. Úgyhogy vannak ilyen módosítóink is. Végül pedig az előkészítő időszak eh, intézkedései, eh, kísérleti projekt. A koordinátorok meghatározták ezeket, mi is ezeket szorgalmaztuk az európai ö, munkanélküli segély ö, témájában már, illetve a fiatalok a mozgásban témájában már elhangzottak a, érvek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát igazából nem vélelmeztem, hogy ezt most itt megtesszük a szavazás előtt, de ami a szavazási listára vonatkozik, vegyünk, tehát igazából van egy álláspontunk, és szerintem az egész több éves pénzügyi keret áll, alatt elfoglalt álláspontunkhoz kellene ragaszkodnunk. Tehát az általános költségvetési irányultság elfogadható volt, és ezeken a területeken magas szintű költéseket látunk, amelyek eh, igazából a növekedéssel függenek össze. Tehát eh, ez azt jelenti, hogy más területen viszont csökkennek a kiadások. Ez azt jelenti, hogy nem fogunk ellentmondani önmagunknak, amennyiben a regionális és szociális alapok eh, vannak kérdésben. Tehát a költségvetési tárgyalások alatt védhetjük az infrastruktúrális és kutatási forrásokat. A szavazási listánk nagyjából azzal a jellege rendelkezik, hogy konzisztens, megvan benne az ifjúsági garancia is, és bizonyos területeken kisebb költségvetési növekedéseket is tartalmaz. Tehát a, a szavazási listát így írnám le. Ez azt jelenti, hogy nem rendelkezünk pozitív kitekintéssel európai szinten, a foglalkoztatási tervek tekintetében, tehát nem látjuk annak az értelmét, hogy itt kísérleti projekteket támogassunk. Azonban az az általános álláspontunk, hogy támogatjuk a, azok, azon területek támogatását, ahol igazi ösztönzését látjuk a növekedésnek. Más területeket viszont nem támogathatunk, még akkor is, hogyha úgy véljük, hogy néhány területen kívánatos lenne. mondani Köszönöm szépen, szóval kívánna még valaki hozzászólni? Nos, ami a 65-16-os módosító indítványt illeti, erről is hallottunk már, emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy a kísérleti projekt támogatása annak érdekében, hogy tanulmány készüljön a bizottság részéről, hogy támogass, tehát hogy támogassuk ezt a tanulmányt, ennek elkészítését a bizottság részéről, hogy legyen minimális európai munkanélküli segély, Nos, ebben a témában a szocialista és néppárti koordinátorok megállapodtak, nevezetesen, hogy ez prioritás, támogassuk ezt a költségvetési lépést. Úgyhogy az előadó pozitív véleménye, amit most hallottunk, azt jelzi, hogy gyakorlatilag nagyon fontos meghallgatást szerveztünk júliusban ebben a témában, és így indulhat a tanulmány készítése, ami nem csak a szakszervezeti tárgyalások előtt kihívás, de nyilván ezt is figyelembe kell venni, illetve a szociális partnerek szerepét, amikor meghatározzuk ezt a munkanélküli segélyt. Azonban olyan kérdés merül itt fel még, amely az európai gazdaságok közötti egyensúlyra utal, és amely lehetővé teszi, hogy a makrogazdasági ö, egyensúly hiányokat próbáljuk meg kiegyenlíteni a gazdaságok között Európában. Úgyhogy az Európai Bizottság már elkötelezte magát emellett, és hogyha mi, mint foglalkoztatás ügyi szakbizottság részt kívánunk venni a tárgyalásokban, akkor mindenképpen érdekünk az, hogy legalább egy oldalt mi fogalmazzunk meg ebben a témában, és ahelyett, hogy másokra bíznánk ezt a feladatot, akik ebben a témában tevékenykednek. Én nagyon szorgalmaznám, hogy támogassuk ezt a kísérleti projektet, emlékeztetnék arra, hogy megállapodás született a néppárt és a szocialista frakció között, de aztán ezt követően mindenki saját felelősségi köreinek megfelelően jár el. Nos, ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot, és akkor kezdhetjük a szavazást. Nem tudom, hogy szükség van-e a szavazókártyákra. Mindenképpen azért ellenőrizzük, hogy működik-e a rendszer, így láthatjuk, hogy kinek van itt a kártyája, kinek nincs. Megnyitom a szavazást, hogy ellenőrizzük a rendszer működését. Tout le monde a sa carte et il n'y a pas de Mindenkinek van szavazókártyája, senki nem képviselteti túl magát, úgyhogy minden rendben. Nos, ami az ötödik pontot illeti, akkor szavazunk. Euh, Nos, ötödik pont. Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről valamennyi szakaszáról szavazunk. Először a számokról. Tehát. 04010001 6547-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 65 ezer mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Külsősök 65-48-as Frederik Darden féle mellette. Sajnos nem látok a fényképésztől. Ki van mellette? Ellene? Kitartózkodik? Elutasítottuk. 65-60-as Cuber asszonyféle mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 65-01-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az APSI, ami easy lett, 6502-es és a 6544-es mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. Európai Szociális Alap, regionális versenyképesség, két azonos módosító az előadótól és Frederik Dárdentől, a 6503-as, 6550-es mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. Kevésbé fejlett régiók a szociális alap keretén belül 6504 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Továbbiakban is ö, szociális alap, az átmeneti ö, régiók 6505, 6551, előadó, illetve Frederik Darden. Először a 6505-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6551-es így okafogyott, legkevésbé fejlett régiók, szociális alap keretén belül 6506-os, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-52-es okafogyottá válik így, aztán jön a IE, vagyis a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezése 65-61-es, Szuber asszonyfőnál mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 6507-es előadóféle mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a, az előzetes konzultációs költségek a szociális partnerekkel, szakszerzetekkel, 65-62-es módosító indítvány Cubár asszonyféle mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes blokk a szociális dialógus témájában. Az eladó nyilván támogatja, ki van mellette ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. A hatodik oldalra kerültünk, így a hetedikre. 65 65-36-os módosító az eladó tolából, elemzés, tanulmányok, demográfiai helyzet és a családok témájában ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Következik az előadó 6508-as módosítója az, a progresszről, hogy mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Megnyitom a szavazást a 6508-asról tehát. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 17 igen, 20 nem, arányban elutasítottuk. Következik a 65-35-ös az előadó tollából. Azt gondolom ugyanabban a témában, igen, mellette ki van, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Hatvanöt, negyvenhat, 65, 63, 65, 25-ös okafogyottá válik, illetve a 65-25-ös nem, az következik az EURES-ről, szóbeli módosítóval az ALDE kérésére. Valaki ellenzi-e a szóbeli módosítót? Nem, akkor szavazhatunk róla. Tehát ki van a 65-25-ös mellett, ellene ki tartózkodik, elfogadtuk. A 65-26-os és a 65 60 a 65-49-es okafogyottá válik, következik a mikrofinanszírozás, szociális vállalkozás. 65-28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65, 34, 53, 64-esek fokafogyottakká válnak. Következik tehát A 65-38-as az előadó tollából. A fiatalok témájában ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. A munka körülmények javítását megcélzó alapítvány, 65-27-es módosító, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. A 65-54-es okafogyottá válik tehát. Következik tehát az OSA. A 65-30 65-55-ös, ezek azonos módosítók, ki van mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk. Ugyanez a helyzet a Progress programról, ról a 65-31-65-57-esek mellett, mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. Ugyanez a helyzet az Eureszel 65-32-65-56-os módosítók mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. Többi tevékenység, ugyanez a helyzet 65-33-as, 65-58-as módosítók mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. Előkészítő intézkedések, információs központ a kihelyzett munkavállalóknál 65-41-es módosító. Steinbrück asszony, Jutta Haug, ez okafogyottá válik, úgyhogy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 hiba itt a megjegyzések között, mert a 65-13-asról még nem szavaztunk, majd most tesszük ezt meg. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 65-41-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. a pu mindenki tudott szavazni? Lezárom a szavazást. 30 igen előtt nemmel, két tartózkodással egyértelműen elfogadtuk. A két következő módosító foka fogyottá válik. Jön a 65 es az előkészítő intézkedésről, a fiatalok foglalkoztatása témájában mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-66-os okafogyottá válik, következik a kísérleti projekt, a ö, munkanélküli segély ö, hozzáadott értékéről 65-16-os mellette, ellene. ...65-16-os emlékeztettem, hogy a koordinátor mellette volt a néppárt részéről, akkor elektronikusan szavazzunk a 6516-osról. Tout le monde a pu voter? Mindenki tudott szavazni? Lezárom a szavazást. 18 igennel, 17 nemmel egy tartózkodással elfogadtuk. Következik a 65-17-es, a diszkrimináció ellenes kísérleti projekt témájában. Az eladó módosítója a foglalkoztatásügyi szakbizottság nevében mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-18-as előadói módosító a kísérleti projektről, a szociális jelzésről mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-40-es előkészítő intézkedésről van szó, szociális vállalkozás témájában mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-19-es az európai globalizációs alkalmazkodási alapról mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 65-20-as, 65-59-es azonos, együtt szavazunk róluk az előcsatlakozási támogatás mellett ellene tartózkodás elfogadtuk őket. 65-21-es előadói módosító a szociális kohézió támogatása témájában a legszegényebb megsegítésére mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 65-ös okafogyottá válik, 65-15-ös következik az előadó tollából, kísérleti projektről van szó, megint csak a vállalkozásokról, mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük, de azt hiszem, hogy elfogadtuk. Le vote est ouvert sur l'amendement 65. A 65-15-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 igennel, 14 nemmel, egy tartózkodással egyértelműen elfogadtuk a 65-43-as okafogyottá válik, jön a 65-22-es a CEDEPOF-ról, mellette ellenetartózkodás. Elfogadtuk, 65-23-as az előadótólából, a képzésről, mellette ellenetartózkodás. Elfogadtuk, 65-24-es az előadótólából, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptartalékról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Köszönöm, akkor kész vagyunk a számokkal. Következik a véleménytervezet. Első bekezdés, Frederik Dardenféle első módosító, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító Darden úrtól mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második bekezdés hármandas módosító mellette ellenek tartózkodik, elfogadtuk. Négyes Szeri SI módosítója mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Ötös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos bekezdésre ugrunk. Két módosító ö, is értelmét veszti, mert elfogadtuk 65-16-ost, így a 7-es bekezdés 8-as Darne módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 9-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es módosító két részben, első rész a vulnerable szó nélkül mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A második rész a vulnerable szóval együtt, mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Nagyja Hírs módosító 12-es mellett ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 11-es Benyó módosító mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Így módosított elnézést. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jó mondtam. Szívesen segítek, a tudok, de hát a többség akaratával szemben nem mehetek. Elektronikusan zárószavazzunk. Mindenkinek sikerült szavaznia? Jó, lezárom a szavazást. 33 2 két tartózkodás mellett elfogadjuk. Gratulálunk az előadónak és a pótagnak hatos napi rendi ponttal folytatjuk. A, a, a globalizációs alap mobilizálása a a Di Tomázó olasz autógyárra vonatkozóan, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hasonlóan egy újabb olasz eset, a globalizációs alapra vonatkozóan, Lombardia esete mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk a véleménytervezetet. társadalmi változásra és innovációra irányuló program. Egyébként nem is igazán jó a címe, ha jól látom. A végső megállapodás a tanácsal folytatott tárgyalások eredményének elfogadása. Nem, már más a neve, nem Psi, hanem easy. elektronikusan szavazzunk, jut aztán Rük által vitt témát. Megnyitom, megnyitom a szavazást. Ez úgy ment tehát. Lezárom a szavazást. És 34-2 arányban egy tartózkodás mellett megszavaztuk. Gratulálok a tárgyaló csapatnak. Euh, nous en venons au point 9. 9-es pontra lépünk tovább. Itt egy véleménytervezetet kell elfogadnunk, amelyet Omen Reuten hasszony készített. A Júri Szakbizottság az illetékes. A nemzetközi magányjog javítása, a foglalkoztatásra alkalmazandó jog, hatósági szabályok. Hangzatos címet viseli ez a jelentés Evelyn Regner kollégánk az előadója a Juri eh, szakbizottságban ennek a témának. A bekezdésre vonatkozóan indítjuk a szavazást. Ah, persze, parancsoljon, Omen rajtan azt. Stelt dat eh, mevrouw Regner en ondergetekene, dat je eigenlijk hetzelfde willen. Dat is... Köszönöm szépen. Uh, azt szeretnénk, hogyha a munkavállalók pozícióját megerősíthetnénk. De nem sikerült megállapodnunk a négyes bekezdésben, ami számomra rendkívül fontos. Én próbálkoztam annak érdekében, hogy figyelembe vegyem Regner képviselő kívánságai. Úgyhogy meg szeretném kérdezni a szocialista frakciótól most, hogy tartózkodni tudnának-e a négyes bekezdés vonatkozásában. Regner képviselő módosítóinak kétharmadát elfogadtam, úgyhogy most már valami ellentételezést szeretnénk, elnök asszony. Mit is jelent a négyes bekezdés? Úgy tűnik, hogy most nem vagyunk közös nevezőn, ne, képviselővel, amikor a munkavállalók kérdésében felmerül az a kérdés, hogy hol tartózkodik egy munkavállaló. Hollandia esetében például nem a holland törvények érvényesülnek. Ez szerintem nem logikus, mert ez nem a munkavállaló érdekeit képviseli. Úgyhogy a szakértőkhöz fordulok, ebben a kérdésben, hogy a székhely szerint lehessen a bírósághoz fordulni a jogorvoslatért. Egyébként kicsit furcsa lenne a megoldás. Köszönöm. Elnök. Jó. Akkor feljegyzem, hogy a szavazás előtt, amikor Roman Reiter asszony az előadója egy témának, akkor újra el kell kezdeni a vitát. Ez eléggé furcsa a helyzet. De tekintettel arra, hogy ez így van, a szocialista koordinátornak is adok szót, főleg azért, mert Omen Reiter asszony, Évdén Regner asszonyhoz fordul, aki viszont nincs itt, úgyhogy ez így elég nehéz, mert nehezen tud válaszolni az felvetett érvekre. Azt hiszem, mindenki előtt ott van a kiosztott dokumentum, úgy, hogy a 9-es módosítóról van szó, a véleménytervezetben, a négyes bekezdésről, az előadó szövege azt javasolja, hogy a kompetencia, illetve a lehetőség a munkavállalóké legyen, hogy a foglalkoztatás szerint ö, fordulhassanak a bírósághoz. A javaslat viszont az volt, hogy a, munk- a lakóhely szerint történjen ez. Szárkász úr kért szót. Nem, más nem kér szót. Parancsoljon. Final del Grupo Socialistas. Köszönöm szépen. A szocialista frakcióban természetesen annak értelmeben szavazunk majd, ahogy Omen Reuten asszony dönt. Tehát és itt főleg a 6 hetes, 6-os, 7-es, 8-asról van szó. Itt teljesen észszerű követelésekről van szó, tehát annak az országnak a joga érvényesüljön, ahol az ember él. Több ezer olyan eset van, hogy egy munkavállaló nem otthon dolgozik, és vissza kell utaznia a hazájába, hogy érvényesítse saját jogát. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a munkavállaló semmilyen jogbiztonsággal nem rendelkezik. Omar Rajten asszonynak azért szeretném a lelkére kötni, hogy itt a 6, os 7-es, 8-as tekintetében vegye figyelembe a munkügyi kapcsolatokat. Tehát itt jogos követelésekről van szó, és hogyha ez nem sikerül, akkor a szocialisták ellen szavaznak majd. Köszönöm. Madame Moymoyen Reuten, ce n'est plus l'heure de... Reuten asszony, most már nem lehet újra vitát nyitni. In, eh, in, in, in poging om uh, in elk geval met geven en nemen... Elnök asszony, azért kellene engedményeket tenni, hogy a 6-os és a 8-as módosító indítvány vonatkozásában támogatjuk az elképzeléseket, mert jók a módosítók, a 9-est viszont nem támogatjuk, ugyanis az én általam konzultált szakértő, és aki a határokon átnyúló területtel foglalkozik, úgy véli, hogy másképp kellene rendezni a dolgokat. De ez csak a 9-es módosítóra vonatkozik. Az elnök mikrofon nélkül. Mikrofon nélkül az elnök asszony. Excusez-moi. Elnézést, kollégák. Akkor kezdjük még egyszer. Egyes módosító, Regner Rápti módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadjuk. Kettes módosító Regner Rapti módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Hármas módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes bekezdés, négyes módosító Regner Rapti mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös módosító Ja igen, hatos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 8-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es módosító mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan a 9-est. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, leadom a lezárom a szavazást, 19-17 arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Elektronikusan zárószavazzunk. Bocsánat, megnyitom a szavazást. 19-17. Lezárom a szavazást. 32 arányban egy tartózkodás mellett. Gratulálunk az előadó asszonynak. Nous en avons terminé avec euh, euh les votes, avec un tout petit peu. Ezzel a szavazást lezártuk, még egy kis időt is nyertünk, de ez szerintem nem szabad, hogy megakadályozom mennünket abban, hogy a tízes pontra tovább lépjünk. Bauer Editnek adom meg a szót. Jaj, bocsánat, nem, megfordítottuk a sorrendet. Nem, nem, nem. A 12-es napi rendi ponttal folytatjuk, ahogy azt korábban mondtuk. présenter son projet d'avis sur les conditions. Papadopoulou asszony jelentése. A harmadik országú állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás eh, ellenében vagy nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, valamint oper munkavégző célba történő butozásának és tartózkodásának feltételei hosszú címet eh, viseli ez. Egy átdolgozásról van szó. Egy eh, Eh, irányelv átdolgozásra van szó, 77 eh, módosítót javasol Bauer asszony. Egyébként kérem, kérem, kérem mindenkitől, hogy fejezze be a magánbeszélgetéseket, és hagyjuk Papadopuló asszonyt szóhoz jutni. Köszönöm. Papadopuló asszony, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony, mindenek előtt üdvözölném a bizottsági javaslatot, hiszen nagyon hasznos eszközt ad a kezünkbe, hogy eh, erősítsük a szociális, kulturális kapcsolatot az Európai Unió és a harmadik országok között. Tudjuk, hogy a bizottság jelen javaslata szeretné új formába önteni a kutatók és diákok mobilitásáról szóló már meglévő irányelvet, és szeretné a hiányosságait is egy kicsit kijavítani, és pedig itt mindkét irányelvről van szó. Természetesen az a módosított irányelv jobban megfelel a demográfiai és gazdasági változásoknak. Ezen kívül figyelembe veszi azt, hogy a jól képzett munkavállalók, a harmadik országból származó megfelelő képzettséggel rendelkezők profitáljanak a fogadó ország helyzetéből. Itt a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenében végzett munkavállalása tekintetében mindenképpen új közös szabályokban kell megállapodunk. Ez vonatkozik az oper munkavégzés céljából történő beutazásra is. Igaz, hogy a világos jogi kerete hiánya kizsákmányoláshoz vezet. Ez a operek, a kutatók és a diákok helyzetének kihasználását is jelenti, hiszen nagyon sokan visszaélnek a versenyhelyzettel. Éppen ezért komolyan foglalkozunk kell ezzel a témával. Szeretnék rámutatni arra, hogy itt a nagyon szoros határidők ellenére a nyári szünetben két dilemmával szembesültünk. Az irányelvtervezet nem volt konkrét, nem volt világos. Itt egyetlen egy koherens eszközről van szó, melynek célja az, hogy különféle Európai Unióba érkező harmadik országokból jövő csoportok helyzete egységes legyen. Így eh, nagyon sok különbséget látunk a harmadik eh, országból származó állampolgárok kategóriái között. Éppen ezért eh, azon gondolkoztunk, hogy az operek, kutatók és a diákok tekintetében horizontális módosítást javasolnánk-e, hogy a bizottság egy más, egy különböző irányelvbe foglalja bele ezeket a csoportokat, a második lehetőség pedig az volt, hogy a módosított, az újrafogalmazott irányelvet módosítjuk, hogy ne legyenek kiskapuk az emberek kihasználása érdekében. Tehát itt olyan kérdésekről van szó, hogy egyéni engedélyek, kék kártya, csoportos engedélyek például a szezonális munkavállalók számára. Mi a második opciót részesítettük előnyben? Egyrészt teljes mértékben megértjük, hogy a jelenlegi előírásokat rugalmasabbá kell tenni, egységesíteni kell tenni. Azonban másrészt pedig azt is látjuk, és úgy gondoljuk, hogy a bizottság javaslata foglalkoztatási szempontból nem igazán világos, nem igazán konkrét és általánosításokban fullad ki. Itt a foglalkoztatási kapcsolatok nem elég konkrétak, ami a kutatók, a diákok és az óperek helyzetére vonatkozik. Igazából nem tesz igazi különbségeket, nem javítja konkrétan az érintett csoportok helyzetét, ami a szociális biztonságot, társadalombiztonsításukat jelenti. Éppen ezért 77 módosítót nyújtottuk be, számos változtatást javasoltunk, hogy jobban elérje a célját ez a tervezet. Mindenek előtt szeretnénk erősíteni a munkaerőpiacot, szeretnénk a csoportoknak megkönnyíteni a Európai Unióba jut, be, történő bejutás diszkrimináció nélkül. Harmadsorban minimális szociális védelmet és munkaviszonyokat javaslunk. Negyed sorban a képzett munkaerő számára szeretnénk megkönnyíteni a bejutást, és ötöt sorban pedig a családtagok utazását is szeretnénk megkönnyíteni, tehát a kutatók családjainak beutazását. Mm, végkövetkeztetésem pedig a jelenlegi munkaerő piaci viszonyok között nem tudjuk, hogy miért legyenek itt bizonyos előírások opcionálisak. Véleményünk szerint kötelezővé kellene tenni itt minimális normákat. Hogy ne legyen a tagállamok között akkora gazdasági-szociális szakadék, hiszen különféle szociális politikát folytatnak a tagállamok. Azt javaslom, hogy a szubszidiaritás elvét is megfelelő módon vegyük figyelembe. Éppen ezért, mint említettem, 77 módosítót terjesztettünk elő, és szeretném azt is kifejezésre juttatni, hogy szeptember 12-e a módosítók benyújtásának határideje, és szeptember 18-án fogjuk azokat megtárgyalni. Az árnyék előadókkal is beterveztünk egy ülést, hogy megnézzük, hogy hol állunk, és most köszönöm figyelmüket. Merci beaucoup. Köszönjük. Eszei asszony, más szeretne hozzászólni? Igen. Jó, Eszei asszony. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony, bocsánat. Én is szeretném elmondani, hogy összességében az Európai Bizottság javaslata pozitív, hiszen képzettebb, minél több képzett emberre van szükségünk. A kutatók, diákok bevándorlása mindenkinek jó, nem csak az EU-nak, hanem a származási országoknak is. Nekem ez komoly problémát nem jelent, hiszen a munkállási engedély beszerzése nem szokott gondot okozni, Azt fogom azonban javasolni, hogy az a 4.2-es cikk utolsó részét töröljük. Mert fontos, hogy a kedvező intézkedések lehetőségét ne zárjuk egy tagállamban sem. A diákokra, kutatókra vonatkozó rendelkezések nem szabad, hogy túl megszorítóak legyenek. A többi jogszabályhoz való viszony, például az egységes eh, munkállási engedélyhez, Eh, vonatkozó irányelvhez való kapcsolat már problémásabb. Hiszen az kutatóintézet és a kutatók között nincs mindig eh, munkáltatói, eh, munkállalói viszony. Gyakran előfordul, hogy egy országtól mint egy ösztöndíjat kap a kutató, Márpedig az egységes munkavállalási engedélyre vonatkozó jogszabály csak munkavállalói, munkáltatói, tehát munkaviszony esetében alkalmazható. A 21.1-es cikket azért érdemes átgondolni. A családi támogatások rendszerét sem érdemes túlságosan megszorítani. A kutatóintézet mennyiben kell, hogy felelős legyen, akkor, hogyha nincs munkaviszony közt és a kutatók között. Hogyha a felelős tagállam például az első naptól kezdve lakhatási támogatást kellene, hogy támogasson, vagy a kutatóintézetnek kellene felvállalnia mondjuk az összes biztosítást, társadalmi biztosítást, és vannak ellenére, hogy nincs munkaviszony kettő között, hogy másik tagállamban mozog tovább a kutató, akkor kinek lesz ez a felelőssége? A mobilitás pozitív az Európai Unióban, de fontos, hogy fontos, hogy ne legyenek túl bürokratikusak a, a, a szabályok, bonyolultak a szabályok. Egyes tagállamokban sokba kerül a tanulás, máshol majdnem ingyenes. Ezt hogy veszük figyelembe? A finn rendszert ismerem a legjobban, ezért egy finn példát a finnországban tartózkodás engedéllyel rendelkezők igen komoly jutatásokra számíthatnak, hogyha munka viszonyban lévőkre vonatkozna a javaslat, mint ahogy ez előttünk fekszik, akkor itt egy szürke terület is kialakulhat. Egyetértek az előadóval, hogy ezt valóban tisztázni kell. Előfordulhat, hogy ez nagy bevándorlói hullámhoz vezethet, illetve dömpinghez is ezen a téren. Az operekre is vonatkozik ez az irányelv, de nem ez a legfontosabb benne. Számos módosítót nyújtott be az előadónk az operekre vonatkozóan, például azt, hogy legalább egy 18 év alatti gyereknek kell lenni a családban, hogy hoppát foglalkoztatnak. Szerintem az ilyen túlszabályozást el kell kerülnünk. Remélem, hogy ezt belátja az előadónk is, és remélem, hogy lezárhatjuk mindenki megelégedésére ezt a témát. Természetesen az érintettek, kutatók, diákok, önkéntesek, gyakornokok legnagyobb szintű védelme mellett köszönjük. Belerabatú asszony, majd nem tudom ki, Belrabató asszony. Madame la Présidente! Euh, Köszönöm elnök asszony a szót. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés rendkívül fontos és közvetlenül kapcsolódik a szomszédsági politikához, úgy gondolom. Ugyanis ott vannak persze a harmadik országok, de a szomszédsági megállapodást például a mediterrán térség országaival meg lehetne újítani, és nagyon várjuk ezt a jelentést. Olyan jelentés ez, amely lehetővé teszi számunkra, hogy egy olyan állásponton változtassunk, amelynek keretén belül úgy gondoltuk, hogy a dél el akarja árasztani Európát. Tehát nagyon fontos, hogy a mozgás, a mobilitás számára teret nyújtson ez a jelentés. Nos, ami a fiatal lányokat illeti, akik óper tevékenységet végeznek, illetve az önkéntes munkavállalókat, nagyon fontos ez is, hogy szabályozzuk őket. Mert az óperek főleg lányok, és azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha több lány tapasztalhatna ilyen munkalehetőségeket. Ott van például Éva Zsöli, aki ennek köszönhetően jöhetett Franciaországba, és ismerhette meg Franciaországot. Ez nagyon fontos lehet nagyon sok nő életében, és ezért fontos, hogy megfelelő jogi kereteket teremtsünk ehhez. Egy dolgot szeretnék még hangsúlyozni a Kulturális Bizottság tagjaként is. Szerintem ez rendkívül fontos. Nagyon sok programmal rendelkezünk, az Erasmus Mundus, például a Tempus, ahol a tagállamok nem logikusan járnak el. Én már több partnerrel találkoztam, akik részt vettek európai programokban, például a Tempusban, és ahol a résztvevők, például a török egyetemek nem tudtak csatlakozni európai családtagjaikhoz, mert nem volt vízumuk. Úgyhogy nagyon fontos, hogyha valaki európai programban vesz részt, akkor nagyon fontos az is, hogy ez a személy automatikusan vízumot kaphasson, és partnereivel ö, élvezhesse ezt a lehetőséget ennek a projektnek a keretén belül. Azt gondolom ez rendkívül fontos, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy vízumot kaphasson valaki, ha európai programban vesz részt valaki ö, a családjából például. Elnök, kére még valaki szót? Akkor talán Stetter úrnak a bizottság részéről adom meg a szót. Thank you very much for the... Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a jele, jelentés aláhúzta azt a tényt, hogy számos területen támogatandó ez a javaslat, főleg akkor, amikor azt a jól ismert tényt elismerik, hogy szükség van erre a javaslatra. A jelen diák és kutatási irányelv problémáit megvizsgáltuk, és éppen ezért egy újrafogalmazást is előterjesztettünk, ez pedig azt jelenti, hogy a gyenge pontokra koncentrálunk. Szeretnénk eh, javítani azoknak a csoportoknak a helyzetét, amelyekre koncentrálunk, és szeretnék az Európai Unió vonzerejét is megnövelni a harmadik államokból érkezők számára. Ami a jelenlegi csoportokra vonatkozik, kutatókra, diákokra, nincs sok minden, ami megkérdőjeleztünk volna, ami pedig az új csoportokra vonatkozik, tehát főleg a javadalmazott gyakornokokra és az óperekre. Nagyon sok kérdés merült fel, és ezeket természetesen tisztázni kell. Főleg olyan elemeket hallottunk, amelyek az óperek beutazására vonatkozik. Itt a bizottság egy minimális szintű harmonizációt szeretett volna, de már nyitottnak mutatkoztunk a tanácsi tárgyalások alatt a tagállamokkal szemben, hogy a kritériumokat kiterjesszük, amennyiben erre szükség van. És a társ jogalkotó kívánságaira is reagáltunk. Ami itt a javadalmazott gyakornokokra vonatkozik, és egyéb csoportokra, a javaslat nem harmonizálja azt a kérdés, hogy most ők munkavállalóknak bizonyulnak-e, vagy nem. A bizottsági javaslata az volt, hogy ne harmonizáljuk ezeket a kérdéseket, hanem hogy a tagállamok döntsenek, hogy eh, hogyan tekintik ezeket a csoportokat. Tehát, hogy egy javadalmazott gyakornok munkavállaló, vagy eh, diák, vagy különleges státuszú gyakornok, hogyha ilyen jellegű szabályzás van a tagállamban. Ami az EU-n belüli mobilitást illeti, nagyon fontos ez, természetesen tudatában vannak a jelen vita fontosságának, tehát főleg eh, itt az egyik országból a másikba utazó gyakornokokra gondolunk. Megnézzük, hogy eh, itt ebben az irányában milyen megoldásokat szorgalmazhatunk, és a megoldás mely elemeit alkalmazhatjuk az eh, irányába által érintett csoportokra. Egy másik lényeges kérdés, amely felmerült, az az a kapcsolat volt, amely az irányelv és az egyéni engedély között van. Alapvetően a bizottság szeretné az egyéni engedély elvét megtartani, és csak szükség esetén alkalmazna kivételt. Ez a bizottság megközelítése a javaslatban. Ami az általunk javasolt munkaerőpiacra történő bejutást illeti, kutatók és projektjüket lezárt gyakornok tekintetében, hogy pillanatnyilag problémás a munkaerőpiacra jutásuk. A hozzáférést csak is az adott tagállam adhatja meg. Tehát nem szeretnénk automatikusan mindenkinek munkaerő piaci bejutást biztosítani, aki egy bizonyos projektet, kutatási projektet befejezett. Természetesen tudjuk, hogy számos tagállam kihívással szembesül, főleg a gazdaság és pénzügyi válság közepette. Végezetül pedig nem nyúltunk hozzá a 79 per 5-ös cikkhez, amely az Európai Unió működéséről szól, tehát ez a harmadik országokból érkezőkre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a tagállam fenntartja magának a fennhatóságot, hogy hogyan kezeli az adott tagállamban munkát kereső potenciális munkavállalókat. Tehát a tagállam dönt arról, hogy milyen volumenben fogad harmadik államból munkavállalókat. Köszönöm szépen. Nem la rapportrice. Az előadónak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Szeretnék én is néhány megjegyzést tenni. A néppárt árnyék előadójára utalnék elsősorban. Igen, keressük a párbeszédet. Egyetértek azzal, amit hallottunk. Tehát, hogy mindenképpen def- nem a definíció a probléma, hogy mi a diák, illetve a gyakornok definíciója. Itt az új kategóriákra utalnék, az óperekre és a javadalmazásban részesülő diákokra, gyakornokokra. Tehát itt a saját módosítónkat is be fogjuk nyújtani ebben a tekintetben. Azt is hallottuk, hogy a 21 per 1-es cikk itt bizonyos korlátozásokat tartalmaz, ami a családi ellátásra vonatkozik, szociális biztonságra, lakásra, és így tovább. Ez egy olyan kérdés, ahol eltér a tagállamok véleménye egymástól. Biztos vagyok benne, hogy a tanácsban rengeteg vita lesz majd ebben a tekintetben, hiszen mondjuk ami jó a svédeknek, vagy a svéd kormánynak, nem biztos, hogy jó lesz Cipruson is, vagy Görögországon, vagy Spanyolországban is. Ezek triviális dolgok, és természetesen mélyen megvitatásra kell kerülniük. Tehát ki a felelős ezekben az esetekben? Hogyan érinti majd a szabázás a fiatalokra vonatkozó garanciákat? Tehát nyilván eh, van, aki ellenzi majd a bevándorlást ezen csoportok részéről. A család esetét nem akartam szabályozni, nem ez az én dolgom, ez a technokraták dolga, és azoknak a dolga, akik felelősek ezért a kérdésért. De a bizottság javaslata az újrafogalmazott javaslatnak nagyon pontosnak, nagyon korlátozottnak kell lenni, de itt óriási változások lesznek. Anélkül, hogy legyen egy közös jogszabály bizonyos kategóriák tekintetében. Igazából nem tudjuk, hogy hogyan töltsük be a fokhíjakat, hogyan legyünk úrra ezen a problémán. Tehát itt további vita elé nézünk. Tehát ami Benarab Attu asszony megjegyzésre vonatkozik, igen, természetesen. Az európai szomszédsági politikát is fel kell használni az Európai Unió célja az, hogy kiterjessze a mozgás szabadságot, a mobilitást. Természetesen ez segít majd a harmadik országbeliek és az európaiak kapcsolatát, hiszen kulturális cserére kerül sor, és itt tovább. Tehát itt a török kérdés egy nagyon politikailag töltött kérdés, és az Európai Unió tárgyal Törökországgal tagjelöltként, tagja vagyok ennek a tárgyalóbizottságnak, és néha jobban, néha rosszabbul megy. Tehát nekik az Európai Uniós akit kell átültetniük. Tehát ez egy nagyon politikai kérdés, és nem is akarok tovább beleavatkozni. Nagyon gyakran tárgyalunk a közös parlamenti bizottságokban ezekről. Tehát a mobilitás, a szabad mozgás, a az európai polgárság legelső prioritása. Az elmúlt 39 évben el kell, hogy mondanom, hogy az alapvető, hogy alapvető jogom már vált az, hogy az európai országok között mozoghatok, viszont Törökországban nem. Ne legyen kettős norma. Tehát, hogyha mindenkinek biztosítani akarjuk ezt a jogot, hogy szabadon mozoghasson, akkor mindenkinek biztosítani kell. Tehát Törökországnak is figyelembe kell venni ezeket a dolgokat, és ne tapossák sárba az emberi jogokat az országomban. Köszönöm. Ez nem hozzánk tartozik. Mi csak a foglalkoztatási szociális ügyi kérdéseket tárgyaljuk, nem mi vagyunk a LIBE szakbizottság, ők alapvetően az értékesek, mi csak véleményezzük ezt a módosító indítványok benyújtásának a határideje. Csak angolul lehetséges, ahogy már megszoktuk, elektronikus aláírással, digitális aláírással kell ezt megtenni. Nem elektronikus, digitális. Jó, bármi is legyen a különbség. Szeptember 12 déli 12 óra, 18 alapján vizsgáljuk ezeket. 25-én a kompromisszumokat, és 26-án a szakbizottság ülésén e, szavazunk, ott 18-án pedig majd plenárisan. Most a tízes napi rendi ponthoz érkezünk. Valóban megadom most már a szót Bauer Editnek, hogy vezesse fel e, jelentését a szabad mozgás keretében élvezett jogok eh, biztosításának feltételei. A nő és a petíciós, nőjog és a petíciós bizottság is véleményezi majd ezt a szöveget. Bauer asszony, parancsoljon, öné a szó. Thank you, Madam Chair. We are speaking again. Köszönöm, elnök asszony. Ismét a mobilitásról szólunk, de csak az Európai Unió polgáraira vonatkozóan, akik a mozgás, szabad mozgás jogát és a munkaállás szabadságának, szabad munkaállás jogát mind élvezik. Ahogy ezt már korábban említettem, ez az Európai Unió egyik alap elve. Ennek ellenére hát, a statisztikai felmérések szerint, 2011-es adatok szerint az európaiaknak mindösszesen 3,1%-a él ezzel a joggal. Az Euróbarométer szerint sok európai azt mondja, hogy túl sok akadály hátráltatja őket abban, hogy éljenek a szabad munkaállás és mozgás jogában. Ezen a téren természetesen a, egy, van egy rendelet, a 492 per 2011-es, amely érvényt szerezek ezeknek a szabályoknak. A fő kérdés persze, amely gyakran felmerül, az az, hogy miért van szükség irányelvre, ahhoz, hogy egy rendeletnek érvényt szerezzünk, amelyet közvetlenül kellene, hogy alkalmazzanak a tagállamok. Nos, az az érzésem, és ez az én válaszom, majd a bizottság megmondja, hogy más gondolja, de én úgy vélem, hogy tájékoztatni kell az embereket, segíteni különböző kontaktpontokkal és, és, és tanácsadó szolgálattal annak érdekében, hogy jogorvoslatot nyerhessenek, hogyha nem tudnak teljesen szabadulni ezen jogaikkal. Az irányelv, a, elnézést, a rendelet korlátozza a területeket, a munkához való hozzáférés, a munkakörülmények, a szociális adókedvezmények, képzéshez való hozzáférés, szakszervezeti tagság, lakhatás, illetve a kiskorúak, gyerekek oktatáshoz való hozzáférés. Ezek azok a területek, amelyekre korlátozódik. E, csak ezen kereten belül, csak ezen területeken tudunk módosítani. A fő javasolt változtatásaink az eredeti tervezethez képest egyrészt az irányelv hatája, amelyet szerintünk ki kellene e, terjeszteni, például a munkaviszony visszaállítása, illetve az újraalkalmazás feltételeire is, a tagállamok által kijelölt ügynökségek, szervezetekkel, hogy ingyen eh, segítsenek tanácsadással. Ez nagyon fontos, hogy ingyenes legyen. Illetve az esélyegyenlőségi testületek hálózata a létező hálózatai is segíthetnek, és ingyenes tanácsot szolgálhatnak. A tagállamok a nemzeti kontaktpontok létrehozását követően ezeknek egy európai hálózatát hozhatják létre, amely a többnyelvűséget megvalósíthatóbbá teszi, több mint egy testület illetékes, akkor szerintem így kell eljárni, hiszen itt kell, hogy legyen egy olyan hatóság, amely felelősséggel rendelkezik. Ugyanezen, ugyanakkor ezen hatóság nem mindig felkészült arra, hogy tanácsadást, segítséget, konkrét segítséget nyújtson. Ilyenkor koordinációra, együttműködésre lehet szükség, amit biztosítanunk kell. A biztosított tájékoztatás és információ érthető, könnyen érthető, átlátható és több nyelven elérhető kell, hogy legyen, valamint mindenképpen tájékoztatni kell az interneteket arról is, hogy a jogorvoslat milyen módjaival élhetnek a tagállamoknak tájékoztatni kell a polgárokat, nem csak más tagállamok polgárait, hanem saját állampolgáraikat is, akik szeretnének egy másik tagállamban szabadon mozogva munkát vállalni. A preambulum bekezdésben apró technikai módosításokat javaslunk, főként ugyanennek a nyelvezetnek a felhasználásával, hangsúlyozva azt, hogy nem migrációról beszélünk, tehát nem migráns munkavállalókról, hanem mobilis munkavállalókról. Ez óriási különbség. A megfelelő kereszthivatkozásokat is bevesszük, jó néhány irányel foglalkozik a munkálállás fogamával, illetve a családtagokkal, és teszünk egy ajánlást a kollektív jogorvoslatra vonatkozóan is. Az az érzésem, hogy persze csak a ajánlás, nem kötelező érvényű jogszabály ez, de úgy érzem, hogy a kollektív eh, jogorvoslat óriási fontossággal bírhat ezen esetben. Javasoljuk azt is, hogy hivatkozzunk az Európai Bíróság esetjogára, a 45-ös cikk az Európai Unió működéséről szóló szerződés, tehát a Lisszaboni szerződés 45-ös cikkére hivatkozva hozta az Európai Bíróság ezeket a precedens értékű ítéleteket, hiszen egyértelműen meghatározta ezen rendelkezések határait meddig terjedhetnek az Európai Bíróság esetjoga. Emellett az a tapasztalatunk, az az érzésünk, hogy információ hiány van azzal kapcsolatban, hogy miért eh, korlátozott mértékben sikerült csak átültetni gyakorlatban ennek a rendeletnek a rendelkezését. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy a rendelet végrehajtásáért felelős hivatalnokokat megfelelő képzésben részesítsük. Dióhéjban tehát, elnök asszony, ez szerepel a szövegtervezetben, várom a kollégák módosító indítványait, csak annyit kérek a nagyra becsült kollégáktól, hogy ne felejtsék el, hogy korlátozott a hatája ennek az irányelvnek a felsorolt területekre vonatkozóan nyújtsanak csak de módosító indítványokat. Köszönjük, Ole Krisztensen következik. EU. Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm a téma bemutatását is. Nagy részt egyetértek azzal, amit hallottam, a munkavállalók szabad mobilitása az európai együttműködés alapja, sarokköve. És nagyon fontos az, hogy másik tagállamban dolgozhassanak, tanulhassanak az európaiak. Tehát, mint említettem, ez az Európai Unió egyik alappillére. Azonban azt is látnunk kell, hogy nem mindig működik a mobilitás. Nem mindig úgy működik, ahogy szeretnénk. Egyetértek azzal, hogy nagyon gyakran azt látjuk, hogy sokan nem értik, hogy hogy működnek a mobil munkavállalókra vonatkozó szabályok. Nagyon gyakran látjuk, hogy rosszabb bánásmódban részesülnek a külföldi munkavállalók, nagyon gyakran kihasználják őket, és igazából nem ez volt a dolog lényege, hogy a diszkrimináció lerövidítését oldjuk meg itt a különféle nemzetek tagjai között. A javaslatban olyan lehetőséget látunk, hogy jobb körülmények között élhessenek, dolgozhassanak a mobil munkavállalók és nagyon fontos az, hogy megfelelő észszerű körülmények között dolgozzanak. Ez nagyon pozitív dolog a javaslatban. Fontos az, hogy javítsuk az információhoz való hozzáférést, hogy milyen jogokkal rendelkeznek a külföldi munkavállalók. Tudjuk, hogy nagyon keveset tudnak a saját jogaikról a mobil munkavállalók keveset tudnak a lehetőségeikről, nagyon keveset tudnak arról, hogy például a szakszervezetek milyen védelmet nyújthatnak nekik, attól függetlenül, hogy honnan jöttek. Kevéssé ismerik a helyi viszonyokat, jogaikat, és természetesen a jogok ismeretének a hiánya ahhoz vezet, hogy kihasználják a külföldi munkavállalókat a munkáltatók, és ez nagyon tisztességtelen versenyhelyzetet eredményez azokkal szemben, akik betartják a játékszabályokat. Nagyon fontos az tehát, hogy eh, sikerüljön biztosítani ugyanazokat a jogokat mindenkinek. Fontos például, hogy a szakszervezetek is itt kezdeményezzenek, hogy hogyan lehetne a mobil munkavállalók jogait javítani. Itt az irányelv tervezetben még van néhány bizonytalanság, tehát a négyes cikkben az áll, hogy itt például akkor lehet jogi eljárást kezdeményezni, amennyiben a munkavállalók ezt így akarják. De szerintem ez nem teljesen célra vezető, hiszen számos tagállamban a szociális partnerek azok, akik figyelnek arra, hogy a kollektív szerződést betartsák. Itt nem kell az egyes munkavállalónak személyesen is keresetet benyújtani, hogyha egy szakszervezet a munkáltatóval szemben el szeretne járni, hogy a munkavállaló nem kapja meg a kollektív szerződésben rögzített jogait. Tehát szerintem itt a négyes cikket mindenképpen tisztázni kell, hogy mit akar a bizottság ezzel, ezen a területen. Ezen kívül még Szerintem több információ kell az alternatív konfliktus megoldásokról is. Annak érdekében, hogy ne legyen itt párhuzamos illetékesség a már meglévő szakszerzeti jogokhoz. De nagyon sok jó pontot látok, amely pontosítja a bizottság szövegét. Néhány pontot szerintem még pontosítani kell a hetes cikkre, tehát az új honlapok. Itt a, nemzet, itt a nemzeti kontaktus pontok, kapcsolattartó pontok mit jelentenek, hogyan tudunk itt hozzáadott értéket létrehozni a már meglévő információs lehetőségek mellett. Ezeket a dolgokat meg kell oldani ezen a területen, hogy ne legyen túl sok átfedés természetesen tovább kell dolgoznunk, és természetesen meg kell állapodnunk a pontban. Köszönöm. Köszönöm. Fibignon. Nem, bocsánat. Döbeker úr, azt követően Cornelissen asszony, Döbeker úr. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm Bauer asszonynak is ezt a jelentést. Azt hiszem, hogy az egyik legalapvetőbb Európai Uniós joggal van dolgunk, ezért körültekintően kell eljárnunk, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a, a munkállalók szabad mozgásának jogát korlátozó akadályokat lebontsuk. Az Európai Bizottság javaslata éppen ezért eh, jó, jó irányba mutat, és az eh, nagyon érdekes javaslatokat és módosítókat eh, olvashattam a kollégina asszonyában, például a kollektív jogosról, jogorvoslatra vonatkozó javaslat, vagy a, vagy a bevált gyakorlatok megosztása nagyon hasznos. Ugyanakkor, mintha megfeledkeztünk volna ez ideig arról, hogy tart még a válság, a gazdasági válság ezért ne csak a munkavállalók jogairól kell beszélni, hanem arról is, hogy mit tehetünk a fiatalokért annak érdekében, hogy ők is élvezhessék a szabad mozgás jogát, főként a, a diákok vagy a frissen végzett uh, diplomások eh, esetében ez egyáltalán nem biztos, hogy garantált. De összességében egy kiváló jelentéssel van dolgunk, és várom már, hogy együtt dolgozhassunk az árnyék előadókkal és az előadó Köszönjük, mondja az elnök. Cornelissen asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm én is Bauer asszonynak a kiváló javaslatot. A módosítóinak többségét támogatni tudjuk, persze ezzel az irányelvel. Megint csak frusztráló számunkra, hogy nem szolgál egy végső megoldással, egy, egy, egy megnyugtató megoldással a, a ki zsákmányolás ellen, hiszen továbbra is lehetséges a, az önalkalmazó közvetített vagy kiküldetésben lévő munkálókat komolyan alul fizetni. Ezért én azt legszívesebben teljesen kiterjeszteném a hatáját, nem csak az adott területekre vonatkozzon. De hát ez a kevés is több, mint a semmi, legalább valamit teszünk a munkálók jogainak garantás érdekében. Igaza van Bauer asszonynak, az információ hiány az egyik legfőbb gátja annak, hogy a munkálók csoportjai élhessenek jogaival, amelyek köztisztviselők képzésének javaslata valóban dicséretes, dicsérendő, üdvözletes, üdvözlendő. De fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy amikor információ, tájékoztatást nyújtunk, akkor egy olyan nyelvet tegyük, amit a munkavállaló valóban ért. Az esélyegyenlőségi szervezetek megerősített szerepe is kívánatos a mobilis munkavállalókra vonatkozóan, azonban ehhez megfelelően el kell látni őket eszközökkel, forrásokkal is ahhoz, hogy elláthassák ez irányú feladatukat. Erre vonatkozó módosítót fogunk benyújtani. Ne felejtkezzünk el a kölcsönös elismerés elvéről sem, mert komoly akadályt jelenthet a munkállás szabadsága esetében az, hogy a szakképesítéseket a tagállamoknak jogilag el kell ugyan ismerniük nem csak a szakképesítést, hanem a házasságot, vagy, a, vagy az élettársi kapcsolatokat is, de aztán hirtelen a másik tagállam mégsem ismerem mondjuk az élettársi kapcsolatot, és akkor már nem jöhet velem az élettársam, vagy a gyerekemet nem vihetem magammal, hanem házasságban élek. Ez problémás. Remélem, hogy Bauer asszony ezt a területet erősíti majd. Ugyanakkor, ha egy mobilis munkavállaló a jogorvoslat során megnyeri a pert, akkor az kiesett jövedelemért őt kárpótlás illeti. Tehát a kollektív és egyéb jogorvoslati területet nagyon jó kidolgozza Bauer asszony, de ezt a fajta kárpótlást kifelejtette a szövegből, remélem ezt pótolja majd. Köszönjük! Kriveti asszony, majd Jazlovjecka asszony következnek. Köszönöm elnök asszony a szót. Úgy gondolom, hogy nagyon jó pillanatban elemezzük ezt a jelentést, amely ezzel a témával foglalkozik. Mert még ha mindenki egyetért is abban, hogy a mozgásszabadság a munkavállalók részére az Európai Uniós térségben alapvető elv az unión belül, néhány héttel ezelőtt valaki fontos személyiség, egy tagállam munkahogyi minisztere egyszerűen azt kérte, hogy egy narancsárga kódexet ö, vezessünk be a munkaerőpiacon, mert gondok vannak a bevándorlással, a bevándorlókkal, akik főleg az Európai Unió keleti részéről jönnek. Úgyhogy üdvözlöm Bauer asszony jelentését, aki különbséget kíván tenni a migráció, mobilitás között a munkaerőpiacon, mert véleményem szerint vannak adott pillanatok, amikor az ilyen jellegű felhívás, megjegyzés, olyan európai állampolgárokat céloz meg, mint például a románok. Úgyhogy fontos, hogy új eszköz legyen a kezünkben, ahol a munkavállalók jogai értelmében fel lehet használni ezt a mobilitást a belső piacon, és ezt ki is terjesztjük, esetleg elemezzük, növeljük, ugyanis ez volna a célunk ezzel a kezdeményezéssel. Köszönöm szépen, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Az európai polgárok 3%-a élvezi a mobilitás előnyeit az Európai Unióban, és ez azt igazolja, hogy a rendszer nagyon gyenge lábakon áll. Ez ismét azt jelenti, hogy a legtöbb európai nem részesül a mobilitás előnyeiből. Az Európai Bizottság jelentése rámutat bizonyos problémákra, amelyek a szabad mozgás gátolják. Ez pedig összefügg azzal a tényel, hogy a közintézmények nem igazán foglalkoznak az európai szabályokkal, a munkáltatók még kevésbé. Tehát itt arról van szó, hogy nem új törvényeket, jogszabályokat kell hozni, hanem hogy alkalmazzák a munkáltatók, a különféle tagállamok szervei a meglévő jogszabályokat. Tehát nagyon jó dolog a kapcsolattartó pontok létrehozás, nagyon jó elképzelés a Bauer jelentésben, a honlapok megfelelő vététele. Nagyon jó ötlet, hogy jogi tanácsot kapjanak a mobil munkavállalók, hogy milyen jogaik vannak. Tehát ezek nagyon jó megoldási javaslatok, hiszen ezek az információk megkönnyítik a polgáraink döntéshozatalát, hogy elmenjenek egy másik országba munkát vállalni, vagy nem. És így megfelelő módon fel tudnak készülni a külföldi munkavállalásra, és számos problémát megkerülhetnek, nem csak saját maguk tekintetében, hanem a helyi közgazgatás nak is megkönnyítik a dolgát. Úgy gondolom, hogy nagy a felelősségünk az irányelv tekintetében, hogyha a szakértők azt mondják, hogy a mobilitás nagyon fontos eszköz ahhoz, hogy kijussunk a válságból, akkor kapják meg a polgáraink is a megfelelő lehetőséget. Uh, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a szabad mozgás egy olyan elv, amelyhez ragaszkodnunk kell. A nehézségek ellenére, hiszen számos nehézséggel találkozunk a tagállamokban. Általában a közvéleményt a populizmus irányítja, a populista sajtó. Nagyon gyakran a helyi lakosság azt a következtetést vonja le ebből, hogy az állásokat, a munkahelyeket fenyegeti a szabad mozgás ahelyett, hogy megnéznék, hogy képesek-e versenyezni a munkaerőpiacon, a mobil munkavállalókat vádolják. És a gazdasági statisztikák, mutatók azt mutatják, hogy a munkavállalói mobilitás gazdasági előnyöket jelent minden ország számára. Tehát nagyon könnyű a populista politikusoknak táplálni ezeket az ellenérzéseket. De nekünk mindenképpen ragaszkodni kell elveinkhez. De lenne még egy rövid megjegyzésem is a témához. A családokról mondanék valamit. Van itt egy különleges téma Schengen és nem Schengen között. A mobil munkavállalók számára akik a nem Schengeni zónából a Schengeni zónába érkeznek, és hogyha harmadik országból származnak a házastársaik, akkor állandóan meg kell újítani a Schengeni vízumokat. Hogy az EU állampolgár partnereikhez csatlakozzanak Európában, és ez egy probléma. Nagyon sokan vannak, tehát például Nagy-Britanniában ilyenek, hogy a házastárs a világ valamilyen részéről származik, hát ez még a volt brit birodalom egyik utóhatása. Tehát számos brit dolgozik az Európai Unió más országaiban, és nem EU-s házastársa van. És a házastársa pedig nem utazhat vele könnyen, hiszen állandóan meg kell újítani a rövidtávú Schengeni vízumukat. ez pedig valószínűleg fordítva is így történik, úgy gondolom, hogy ezt a dolgot azért közelebbről is meg kell vizsgálni. Köszönöm szépen. Szeretne még más kollega hozzászólni? Nos, én magam részéről csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy fontos szövegekről van szó, amelyek kapcsolatban a bizottság elkötelezte magát, hogy a mandátum lejárta előtt még fellép, Úgyhogy a szab- mozgás szabadság, ami a munkavállalókat illeti, ne felejtsük el egyik pillére az Európai Uniós jognak. És a továbbiakban is erre kell építenünk a belső piacot. Egyszerűen csak óvatosságra intenék azon elképzeléssel kapcsolatban, hogy az egész válság, amelyel szembenéz az Európai Unió és a munkanélküliség az Unió perifériai rikus területén a perifériákról történő migráció eredménye a központi részek felé, ahol a demografikus változások így jelen, jelentkeznek. Azt gondolom, nem szabad összekeverni a munkavállalók mozgásszabadságát a lakosság tömeges elvándorlásával, illetve az egyensúly felbillenésével a központ és a periféria között, mert tegnap is beszéltem a litván egészségügyi miniszterrel. A perifériákon is, de máshol is problémát jelent ez a generációk között, az agyelszívás miatt, az innovációs kapacitás lehetőségek megszűnése miatt. És azok, akik mondjuk a centrum felé kell, hogy elvándoroljanak munkavállalás keresése céljából, legalábbis a bizottsági szöveg őket is megcélozza, de úgy elképzelni ezt a migráns folyamatot, mint megoldást makrogazdasági szinten az Európai Unióban súlyos hiba lenne. Úgyhogy természetesen nekünk is hozzá kell járulnunk a belső piac jó működéséhez, de ne gondoljuk azt, hogy ez lenne a megoldás olyan problémákra, amelyeket másképp kellene megoldani, és hogy megismételjem azt a kifejezést, amit gyakorta szívesen alkalmazok, úgy gondolom, hogy Fontos, hogy legyen munkavállalói mozgásszabadság, de azért van egy másik dolog is, ami legalább olyan fontos, bár nincs kritériumként megfogalmazva a szerződésekben, hogy az ember a saját hazájában legyen jogosult élni és munkát vállalni. Főleg azokra igaz ez, akik ma az Európai Unió perifériáján élnek. Ezt csak szerettem volna hozzátenni ezekhez a megfontolásokhoz, mert a szakmai részeken túl azt hiszem még általános politikai aspektusa is vannak ennek a témának, amelyekre oda kell figyelnünk. Most Gillian Moore-nak adnék szót a bizottság részéről, és aztán előadónk lezárhatja ezt a vitát. Parancsoljon a bizottság most. Thank you for giving... Nagyon szépen köszönöm, hogy megkaptam a szót, elnök asszony. Hogyha válaszolhatok röviden a kérdésekre, amelyeket eh, Bauer asszony vetett fel. A bizottság javaslata szükséges. Mindenki utalt a szabad mozgás elvére, hogy ez egy alapvető elv az Európai Uniós jogszabályokban. Több mint 40 éve van érvényben, de ennek ellenére nagyon csekély a mobilitás az Európai Unión belül. Hallottuk ezt a 3, illetve 3,1 százalékot, ahány százalék a dolgozóknak Európában mobil. Miért szükséges a bizottság ezen javaslata? A magyarázat egyik oka az, hogy nagyon alacsony a határokon átlépő mobilitás. A másik ok pedig más. A bizottság szolgálatai nagyon sok panaszt kapnak a jogsértések esetében, amelyek a mobil munkavállalókat érintik. És azt is halljuk, hogy nagyon gyatrán ültetik át a tagállamok az európai jogszabályokat, hogyha egy munkavállaló egy másik tagállamban szeretne dolgozni. Nyilvánvaló az, hogy a munkavállalók nem tudják, hogy milyen jogaik vannak a európai munkavállalóknak. Az is nyilvánvaló, hogy a munkát keresők, vagy a dolgozók, a munkavállalók sem jutnak hozzá ahhoz az információhoz, azokhoz az információkhoz, amelyek szükséges nekik. Tehát az információ éjség eh, több szinten is megvan. És eh, itt az Európai Tanácsadó Szolgálat, a Your Advice az, amely megfelelő információkat ad, és több tízezer megkeresést kaptunk a munkavállalók szabad mozgásának tekintetében. A bizottság javaslatának célja az, hiszen eh, joga van az európaiaknak máshol munkát vállalni az Európai Unióban. Azt szeretnénk, hogy a nemzeti kontextusban jobban érvényre jussanak az európai jogszabályok. És éppen ezért pedig eh, lehetne egy ilyen mobilitási testület, melynek feladata az lenne, hogy nemzeti kontextusban segítse az érintett munkavállalókat. Ez a testület jogviták esetén is segítséget nyújtana, esetleg vitarendezésben is segítséget nyújtana azok számára, akiknek szüksége van erre. Említése került már, hogy ez sokkal jobb információs rendszert is jelentene. Volt még egy kérdés a bizottság az intézték, hogy legyen világosabb, hogy a javaslat négyes cikke miről szól. A javaslat négyes cikke nagyon egyszerűen az az elképzelés, hogy ha valaki egy másik országban szeretne dolgozni, és problémája van, döntés szeretne hozni, vagy esetleg bíróságra akar menni, keresetet akar benyújtani, akkor kapjon segítséget ilyen irányú szándékaiban. Ez nagyon fontos, a jogi adminisztrációs eljárásokban. Ez egy normális záradék, tehát semmilyen különleges dolog, és ez itt a minőségi irányelvvel is összefügg a 2003-assal, és természetesen összefügg a nemek közötti egyenlőségről szóló irányelvvel. És a célja az, hogy segítsünk az európai munkavállalóknak, hogy érvényre juttassák jogukat. Itt volt még egy megjegyzés, és pedig annak a szükséglete, hogy a fiatalok, a fiatal diplomások is élhessenek jogaikkal. Ez a javaslat a szerződés 45-ös és a 92-es rendelkezésével is összefügg. Tehát itt az EU szerződés 45-ös pontja és a 9 per 2-es rendelet pedig azt garantálja, hogy a különféle nemzetiségű munkavállalóknak ugyanolyan java, jogai legyenek. Tehát a javaslatunknak ez is egy előnye. Most akkor néhány rövid megjegyzést szólnék a javasolt módosítókról. Itt az egyes módosító szeretném megismételni egészen röviden. A bizottság már a héten is hangsúlyozta, és a Libe bizottságban is, az egyes bizottság definiálja a család tagot, és a 2004 pedig 38-as rendelet értelmében. A bizottság aggódik bizonyos tekintetben, hogy ez kockázatos lehet, a, hogy a külföldön munkát vállalók családtagjára ez nem vonatkozik. Azért, mert a 2004 per 38-as rendelet megadja a polgároknak azt a jogot, hogy egy másik tagállamon dolgozzanak és éljenek. Tehát természetesen az ingázók, a határon átingázók nem laknak egy másik tagállamban, otthon laknak, és egy másik tagállamban dolgoznak. Tehát a 2004 per 38-as részletesen felsorolja, hogy milyen jogaik vannak. És itt aggódunk, hogyha ezt a definíciót áthozzuk ide, akkor mm, egy kis zavar lesz, hogyha az határokon át ingázók családtagjait is ide veszük. Tehát a hatos módosító itt a csoportos keresetekre vonatkozik. A bizottság javaslatának célja az, hogy legyen joguk a munkavállalóknak egyéni keresetet is benyújtani. Tehát ez a 15-ös preambulum bekezdés, amely utal a 4-es cikkre, amely az egyéni kereseteket öleli fel. A 11-es módosítóra áttérve, ez megváltoztatja a migráns munkavállaló fogalmát mobil munkavállalóvá. Tehát ez a terminológia került javaslatra. A bizottság jogász nyelvészei azt mondják, hogy itt a megfelelő terminus ebben a kontextusban a 45-ös cikkben foglalt szó a migráns munkavállaló. A szerződés a 48-as cikkében is ezt a szót, tehát a migrant, a migráns munkavállaló használja. A 12-es módosító megváltoztatja a szabad mozgást a munkavállalók szabad mozgására. A 26-os preambulum bekezdésben ez pedig összefügg a 8 per 2-esel, a javaslat 8 per 2-es bekezdésével. Ez pedig azt jelenti, hogy a tagállamok felépíthetik saját szerkezeteiket, saját hivatalaikat, hogy segítsék a munkavállalókat, és ennek a testületnek a kompetenciája pedig az a tágabb értelemben vett EU polgárokra vonatkozik. Tehát az lehetséges, hogy egy tagállam létrehoz a munkavállalókkal kapcsolatos testületeket, a bizottsági javaslata a 26-os preambulum bekezdésben Éppen ezért eh, a szabad mozgás, a free movement kifejezést használni. Az utolsó megjegyzésem pedig eh, a 14-es módosítóra vonatkozik. Ez pedig a 4-es cikkre utal vissza a javaslat 4-es cikkére. Ahogy már említettem, a bizottság javaslata és a 4-es cikk igazából egy eh, megfogalmazási normát ispétel meg, tehát itt a, a nemzeti és a nemi eredet miatti diszkriminációt ismételjük meg. Tehát nem tudom, hogy eh, itt eh, a jogokkal ez valamit, eh, ez, ez hozzáadott értéket ad még a jogokhoz. Tehát ezt itt ismételjük egy korábbi jogszabályba. Köszönöm. Az előadója szó. Thank you so much. Köszönöm a szót. Köszönöm a megjegyzéseket. Köszönet a bizottsági megjegyzésekért is. Igen, nagyon sok mindent figyelembe vehetünk, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az irányelvnek az diszkrimináció ellenes elképzeléseken kell alapulnia, amely az állampolgárságon alapul. Nyilván vannak más diszkrimináció ellenes rendelkezések is, akárcsak jogrendszerek az Európai Unión belül. Úgyhogy Cornelis asszony néhány felvetése más diszkrimináció ellenes irányelvekben találhatók. Itt most azon rendelkezéseket kívánjuk megerősíteni, amelyek állampolgárságon alapulnak, nem másokon. Nos, ami pedig a Schengeni, nem Schengeni állampolgárokat illeti. Ez is egy érdekes felvetés, nagyon érdekes felvetés, azonban a hatály eléggé korlátozott. Azonban érdemes talán elgondolkodni a megoldásokon, elképzelhető, hogy sikerül is találnunk megoldásokat. Visszatérve a bizottsági megjegyzésekre. Igen, ezen is gondolkodtunk, és elég sokat beszéltünk arról, hogy a migrant vagy mobile worker kifejezést használjuk, Tekintettel arra azonban, hogy a migráció nagyon sok kérdés fed le, illetve a külső megjegyzéseket figyelembe véve, arra következtetése kell jutnunk, hogy ez azért néha félrevezető. Mert vannak, akik a harmadik országból való migrációra utaltak, de biztos vagyok benne, hogy találunk olyan megoldást, amely egyértelművé teszi, hogy itt az Európai Unión belüli migrációról van szó. Ami a kollektív jogorvoslatot illeti. Krisztenzen úr felvetéséhez képest ezt meg kell vitatnunk, nyitott vagyok bármilyen jó megoldásra. Ha ezeket az ajánlásokat fogalmazzuk meg, attól tartok, hogy jó, hogyha nem feledkezünk el arról, hogy ilyen ajánlásokat megfogalmazott már a bizottság is. Ami a határmenti munkavállalókat illeti, erre is megoldást kell találnunk, és kész vagyok meghallgatni önöket, annak érdekében, hogy senkit ne zárjunk ki ebből. Az elnök asszony megjegyzéseit illetően valóban időnként felvetődik ez a dilemma. Nem lehet az a cél, hogy milliókat küldjünk el, tönkretegyük egy tagállam nemzeti kultúráját, vagy régiók kultúráját. És nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ez nem olyan egyszerű kérdés. Vegyük csak a román problémákat ott van a sok ezer, hanem több tízezer elhagyott gyermek kérdése. Úgyhogy nem egy egyszerű dolog ez. Másrészt viszont ez az irányelv a szabadságról szól, arról, hogy elhárítsuk az akadályokat. Semmiképpen nem akarjuk az embereket arra kötelezni, hogy elhagyják hazájukat. Az elképzelésünk az, hogy megtaláljuk annak a módját, hogy az ember a saját hazájában élhessen emberhez méltó életet. De természetesen azt sem szabad elfelejtenünk, hogy rendkívül nehéz kérdés ez, összetett probléma, és ezen irányelv tervezetekkel azt próbáljuk meg elérni, vagy legalábbis megpróbálni, hogy elhárítsuk az akazályokat, semmi többet. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen. A módosító indítványok benyújtásnak határideje szeptember 18 déli 12 óra. Október 17-én vizsgáljuk meg őket. November 5-e kompromisszumos módosítók, és ugyanaznap szavazunk is. Így talán a litván elnökség alatt lezárhatjuk ezt a témát, de ez nem biztos. Következik akkor a tizedik pont. Kázá úrnak adom meg a szót, hogy tervezetéről beszámoljon az IMKO számára. Európai Kiskereskedelmi Cselekvési Terv valamennyi érintett javát szolgálva. az IMKO saját kezdeményezésű jelentéséről van szó. Parancsoljon előadó úr, öné a szó. Thank you, Köszönöm, elnök asszony. Egy jobban integrált európai kiskeredelmi piac hatékonyabbá teheti Európát, elősegíteti a versenyképessége múlását és az innovációt. A kiskereskedelmi ágazat 10 5%-et adja az európai munkahelyeknek, és nagyon sok fiatalt foglalkoztat. Az uniós cégek 29%-a tartozik a kiskereskedelmi ágazatban, ezeknek a többsége kis és középméretű vállalkozás. Az innovatív KKV-k támogatása az új piaci igényeket környezetbarát módon kielégítő innovatív KKV-k támogatása kívánatos, a digitális belső piac keretében tehető ez meg, főként az igazán kis kereskedőkre vonatkozóan, akik általában kevésbé képesek alkalmazkodni a változó, gyorsan változó technológiákhoz. A munkavállalók képzettségei, készségei és a munkaerőpiac igények közötti különbségeket át kell valahogy hidalni, így mindenkinek az alkalmaztathatóságát, tehát munkavá, munkáltatói szempontból vonzó tételét segíteti. ez. Ehhez az Európai Unió szintjén kell strukturális partner, struktúrált partnerséget létrehozni a cégek, és a, az Erasmus for All Erasmus mindenkinek program keretében működő készségfejlesztő intézmények. Gondolok itt a cégek és a oktatási intézmények partneri viszonyát is eh, elő kell mozdítani. A Be nem jelentett munkavégzés eh, nagyon komoly eh, veszélyeket rejt, a be nem jelentett munkavégzéshez vagy fekete munkához kell, ennek a visszaszorításához módosítanunk kell a vonatkozó jogszabályokat. Ez ügyben jelentős konzultációt végeztem a kiskereskedelmi ágazatban. Az elnék előadókkal szívesen működöm együtt majd az elkövetkező hetekben annak érdekében, hogy a szövegemet tovább javíthassuk. Köszönöm. Rendben. Szerkasz majd filmben nyom. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök asszony. Hát, ahogy Kászama úr már mondta, ez egy nagyon fontos téma, és a termelő szektorra vonatkozik, és pedig egy nagyon lényeges termelő szektorra. És a szocialista frakció illetékese sajnos nincs itt, de Annyit akart mondani, hogy nyílt, nyitott, hogy Kassa úrral beszéljen arról, hogy hogyan lehetne még jobbá tenni ezt a szöveget, de az a véleményünk, hogy itt esetleg még az átütő erő nincs benne meg, tehát még kellene, kellenek további vizsgálatok. Hiszen nagyon komoly dologról van szó, és van egy szerkezeti problémánk is a dologgal, de természetesen a válság konjunktúrával is összefügg ez a dolog. Éppen ezért nagyon nehéz szociális problémákkal szembesülnek a munkavállalók, azonban nem csak ők, hanem a tevékenységük helyszíne. Tehát itt a kiskereskedelem is nagyon erősen szenved a szerkezetváltástól is. Ennek az eredménye pedig többek között az, hogy kevesebb a munka, rosszabbak a munkakörülmények, és a városok szociális szerkezetére is kihatással van a válság, főleg a város központokra gondolok, hiszen itt nagy, a, tehát a nagy hiper, szupermarketek a győztesek. És tehát itt nem akarom az ördögöt a falra festeni, azonban ezek a nagy kereskedelmi egységek valahol károsak a kiskereskedelemre, és itt az üzletek esetében valahol szociális találkozásokról is, szóval szociális kapcsolatokról ott találkoznak az emberek, beszélgetnek. És ez valahol nem tisztességes versenyt eredményez, hiszen a nagyoknak óriási előnyeik vannak a kicsikkel szemben. Változnak a munkaidők, tehát hétvégén, vasárnap is dolgozni kell a kiskereskedőknek, nem akarnak dolgozni feltétlenül, de kell, mert rosszabbak a munkafeltételeik, és a nagyok erre kényszerítik őket. Most ki kéne használnunk ezt a lehetőséget, hogy tegyünk valamit. Itt a belső piacról szó van, a foglalkoztatásról, a szociális szempontokról, a családokról. Az Európai Unióban sok szó esik a mobilitásról, a szabad mozgásról, azonban ez az embereket kell, hogy szolgálják. És nem, nem, nem fordítva, hogy az emberek szolgálják ezt a célt. A kereskedelemben eh, sokan dolgoznak, és olyan szabályokat kell követelnünk, amelyeket eh, igenis eh, betart minden érintett. Ezeknek tehát egyszerűen figyelembe kell venni a szociális jogok. Maximalizálni kell a munkaidőt, és fontos az, hogy tisztességes verseny legyen. Tehát a piac nem tökéletes, de az a dolgunk, hogy felfedjük ezeket a hiányosságokat, és hogy kijavítsuk a hiányosságokat. Azonban gyakran látjuk azt, hogy nem mindig sikerül. Tehát itt igazából egy vak piac nagyon káros lehet. Tehát, hogyha csak haladunk, és nem nézünk előre, nem gondolunk sehova, nem nézünk körül, hogy mi is van. Nagyon jó lenne, hogy a Ample bizottság esetleg az IMCO-val együtt egy új víziót vázol. És esetleg elmélyíthetnénk, hogy mire jutottunk eddig. Köszönöm. Filbenyó. Filbenyó. Köszönöm. Kreutzmann úr nevében szólok hozzá, aki egy másik szakbizottságban vesz részt az ülésen, így nagyjából az ő feljegyzéseit fogom felolvasni. Kreuzmann úgy véli, hogy a bizottság kiskereskedelmi cselekvési terv, illetve a B2B ellátási láncra vonatkozó tisztességtelen eh, piaci magatartásra vonatkozó zöldkönyv aktuális és jó kezdeményezés a jelenlegi gazdasági nehézségek között különösen fontos ez. A kereskedelem, kiskereskedelem GDP 11%-át, a foglalkoztatás 15%-át adja, ezért fontos szerepet játszanak a gazdasági fellendülésben és a növekedés gyorsításában és az egységes belső piac kitesítésében is fontos szerepet kaptak. Ugyanakkor a kiskereskedelmet különösen nehezen érintette a válság, ez az egyik fő kihívás. Főként KKV-król beszélünk itt. Kreuzmann úr köszönni David Kasszak kollégának, hogy elkészítette a szakbizottság véleménytervezetét, és különösen üdvözli azt, hogy a kkv szempontjából vizsgálja sorban a témát. Az informális gazdaságot, a szürke-fekete gazdaságot kell valahogy visszaszorítani. A négyes ponttal kapcsolatban Krajszon úr azt javasolja, hogy hangsúlyozzuk annak szükségességét, hogy nagyobb támogatásban kell részesíteni a KKV-kat, főként az innovatív újító jellegű kis és középvállalkozásokat. Korszon azt javasol, hogy új pontban beszéljünk a város központi kiskereskedőkről, hiszen itt nem csak a munkahelyeket teremtenek kisvárosokban, vidéken, hanem nagyon fontos eh, találkozási pont is ez sokak számára, illetve az idősek egyetlen bevásárlási lehetőségek nem autózhatnak ki a város szélére. Köszönjük, szeretem valaki más hozzászólni, úgy látom, hogy senki. Az Európai Bizottság képviselőjének megadom a szót, ha itt van valaki, és ha szólni is kíván. Igen, nem? Oui, thank you. I would be very brief for... Csak nagyon röviden az Európai Bizottság nevében annyit szeretnék elmondani, hogy kiskereskedelmi ágazat, ahogy az többször is elhangzott, fontos az európai gazdaság számára, de egy olyan ágazat, amely igen csak munkaintenzív. Ezért olyan fontos ez a munkaerőpiac <clears throat> szempontjából. A cselekvési terv egésze éppen ezért Elsősorban ebből a szempontból vizsgálja a kérdést. A cselekvési terv minden érintett szemére megpróbál megoldással szolgálni. A fogyasztók, a tulajdonosok és az alkalmazottak számára egyaránt. Vannak konkrét javaslatok, fellépések is, például a készségek fejlesztése terén a szociális partnereket én egyébként évek óta roppant aktívak. Örömmel számolok be arról, hogy az ágazati készségtanács, amely e, kereskedelmi ágazatra vonatkozóan létrejött, már elkészítette első jelentését júliusban, mondjuk munkáját folytatja töretlenül, és a, a gyakornot Banki Szövetségben a kereskedelmi ágazat képviselője is részt vesz. Tehát a cselekvési terv végrehajtása már hatékonyan folyik. De ahogy említettem, munkahelyekről beszélünk, és KKV-król elsősorban. Éppen ezért az Európai Bizottság a cselekvéster végrehajtásában elsősorban a kis és középvállalkozásokra veti majd vigyázó tekintetét. Köszönöm az előadónak adom megzárásra a szót. Köszönöm elnök asszony. Köszönöm mindazoknak, akik hozzá szóltak a vitához. Igen, egyetértek. Gazdasági válság. Európa sok részén egy eh, társadalmi válságot is okozott, éppen ezért mindent meg kell tőlünk tenni, mindent tőlünk telhetőt meg kell tenni annak érdekében, hogy a munkakörülmények javuljanak, illetve meg kell próbálnunk segíteni a kis és középvállalkozásoknak, akik igencsak komoly kutyaszorítóba kerültek nehéz gazdasági körülmények miatt, ahol Benyon úr is rámutatott. Az eddigi javaslatok ra reagálva, Benyan óra az idősekre utalt, illetve a bevásárlóközpontokban dolgozó munkállalókra. Ezeket is beépítem a szövegbe az elkövetkezendő napokban, hetekben, és várom a további javaslatokat, és remélem, hogy együtt egy jó jelentést tudunk letenni az asztalra. Köszönjük Kassa úrnak, tehát lássuk a akkor most, hogy mikor van a mozistok benyújtásának határideje, szeptember 10-e 12 óra. Az azt csak angolul lehet benyújtani? Gondolom én. Szeptember 10-ig még lesz fordítás is? Jó, akkor minden nyelven be lehet nyújtani a módosítókat. 25-26-án, szeptember 25-26-án vizsgáljuk a módosítókat, október 17-én eh, tárgyaljuk a kompromisszumos módosítókat, és akkor szavazzunk. Az IMCO november 5-én szavaz. 13-as napi rendre pontra ugrunk tovább. Megadom a szót Veronika Lopé Fontanye kolléganőnek, aki 88 módosító indítványt kapott az vélemény tervezetéhez, az ECON az illetékesebben, az európai szemeszter, a politi- gazdaságpolitikai koordináció, a 2013-as prioritások végrehajtása. Előadasszony parancsolja. Uh, köszönöm elnök asszony a szót. Igen, 88 módosító érkezett be, és uh, remélem, hogy uh, a mi álláspontunk is ezzel érvényre kerül, tehát remélem, hogy a mi szempontunk jelentősége növekszik. Hát eh, igen, itt a véleményeknél általában van egy probléma. És a fő probléma az, hogy rövidre kell fognunk a szót, ami természetesen azt jelenti, hogy nagyon nehéz az összes lényeges pontot bevinni. De ez a 88 módosító azért szemérem azt jelenti, hogy eh, építhetünk valamire. És hogy eh, ezek megfelelő visszhangra és talán a az Econnál. Most igazából csak a leglényegesebb pontokra szeretnék koncentrálni, amiket a véleménybe beépítünk. A 2020-as stratégia tekintetében sok módosító van. Cornelissen asszony például azt szeretné, hogy a 2020-as stratégiát itt ne hagyjuk figyelmen kívül. Természetesen ezeket a módosítókat elfogadjuk a fiatalok foglalkoztatása természetesen prioritás, és ezt a prioritást figyelembe kell vennünk, aztán van itt a munkavállalók mobilitásának akadályai, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy támogassuk, ezt teljes mértékben egyetértek a módosítóval. És itt számos módosító, meg az a foglalkozik, hogy a járulékokat, adókat csökkenteni kellene annak érdekében, hogy új munkahelyek szülessenek. Osztom ezt a megközelítést, de azt is szeretném hozzáfűzni, Hogyha ezeket az adókat csökkentjük, akkor hogyan kompenzáljuk ezeket? Minden állam saját szükségletei szerint foglalkozik az adőügyi jogalkotással. De szerintem azért ezt az árnyék előadóval meg tudjuk majd vitatni. Tehát, hogy itt majd hogyan határozunk. Itt környezeti járulékok, az Európai Bizottság is szólt erről alternatívaként, akkor rugalmassága a foglalkoztatási formák esetében. Tehát megfelelő rugalmasságot kell mutatnunk, hogy garantáljuk a versenyképességet és a munkahelyek, új munkahelyek teremtését. Természetesen ennek a kritériumnak összehangoztathatónak kell lennie a szociális munkaerőpiac elvével is. Természetesen eh, a legmagasabb szintű védelmet kell nyújtanunk. Rugalmasság legyen, de ez eh, kapcsolódjon össze a szociális védelemmel. Akkor itt a munkahelyek, eh, a zöld munkahelyek létrehozása, igen, jó koncepció ebben a tekintetben is, ki kell bővítenünk a foglalkoztatási lehetőségeket, természetesen ezen a téren is több befektetésre van szükség. A, a következő pontokról nem szólnék olyan sokat, néhányat úgy el lehet fogadni, ahogy vannak, mások esetében pedig esetleg megoldhatjuk úgy, hogy a kompromisszumos módosítókba vesszük fel ezeket. Itt például a munkaminőségének a javításáról van szó, a szociális kirekesztés csökkentése, a munkahely és a család összeegyeztetése, hmm, és így tovább. Tehát eh, ezek azok az elemek, amelyeket még eh, szeretnénk felvenni a véleménybe. A hosszú, a tartós munkanélküliség leküzdése. A következő megjegyzésem erre is vonatkozik néhány módosítót, a tartós munkanélküliség leküzdése, az ifjúság munkanélkülisége elleni fellépés is ide tartozik, és itt a tartós munkanélküliség esetében vagy másoknál van még néhány megjegyzésem, hogy ez a mi illetékeségünk, vagy az ECON illetékesége-e, de itt még minden mindenképpen foglalkoznunk kell ezekkel, azokkal, amelyek az ekonhoz tartoznak, és nem hozzánk tartoznak. Tehát akkor itt mindenképpen egy illetékességi határt kell majd húzni. Minimálbér is téma. Fel kell tennünk a kérdés, hogy itt mit akarunk a minimálbérrel. Esetleg nem most van itt az ideje, hogy a minimál bért egy véleményben megemlítsük, de nem ellenezzük. Most uh, Gutierrez kolléganőhöz fordulok. Ő az EURES hálózat erősítését szorgalmazza. Egyetértek, de nem tudom, hogy itt milyen közvetítői szerepet kellene átadni, tehát szerintem erről még egyszer szót kellene ejtenünk. A fiatalkorúak, a fiatalkorúak mobilitás, a ifjúsági mobilitás, a fiatalkorúak, az ifi, elnézést, az ifjúsági elvándorlás, igen probléma, hogy ki kell vándorolniuk, hogy más országban dolgozhassanak. Például az én országomban az a helyzet, hogy nagyon sok tehetséges ember elhagyja az országot. Azonban azt sem szabad mondanunk, hogy ez csupán negatív. Ezzel sem értek egyet. Hiszen itt a pozitív szempontokat is figyelembe kell venni. Néhány, néhány ország számára szükséges, hogy a fiatalok elmenjenek máshova, hogyha nincsen a saját országukban munkahely. Automatikus stabilizátor. Ezt már Gutierrez asszony is említette. A bizottságtól itt azt kéri, hogy egy zöld könyvet terjesszen elő, abban a tekintetben, hogy hogyan lehet a munkahelyteremtést stabilizálni. Ez pedig szerintem egy olyan téma, amelyről intenzívebben kellene vitáznunk, hiszen ez egy nagyon fontos téma, és nem lehet ellenezni. Ma délután az árnyék előadók tárgyalnak majd, és itt megtárgyalják a kompromisszumos módosítókat, utána pedig meglátjuk, hogy milyen adatokat, információkat találunk még, hogy meg tudjunk állapodni a jó konszenzusba. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az előadó asszonynak. Gutierrez úr következik, aztán Harkin asszony. Köszönöm elnök asszony a szót. Nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk a kontextusát eh, ennek a jelentésnek. Meg kell néznünk a módosítindítványok tartalmát is. A szélesebb körű képet kell szem előtt tartanunk, eh, nem pedig a részleteket. Először is két jelentős döntést kell megvizsgálnunk. Ott van az eljárás, a módosítók a demokratikus eljárásról szólnak, és az Európai Parlament nagyobb részvételt kíván ebben, és kezdődik az európai szemeszter is. Aztán a jövő hónapban a nemzeti reformok kérdéséről döntünk. Jóvá hagyjuk őket. De mi lesz a tanácsnál? Meg kell vizsgálnunk a politikai üzenetet is, szemben a praktikai, praktikus hasznával a jelentésnek. Őszintén kell megjegyzéseket ö, megfogalmaznunk. Aztán a nemzeti parlamentek ö, bevonása is ö, fontos. Azt tapasztaltuk, hogy a tagállamok nagy része ö, megsértette ö, ezt a jogot, a nemzeti reformprogramok vonatkozásában jobban be kell vonni a nemzeti képviselőket is ebbe a folyamatban. nagyon fontos ez a demokrácia szempontjából. Aztán rendkívül csalódott vagyok a kialakított szakpolitikák vonatkozásában. Azért vagyunk csalódottak, mert az Európai Bizottság a februárban jóvá hagyott jelentésnek megfelelően nem járt el. Úgyhogy meg kell próbálnunk ezen változtatni. Ami a szigorítási programokat illeti, némi változás következett be. Voltak olyan tagállamok, amelyek a deficittel kapcsolatban nagyobb rugalmasságot kaptak. Azonban a strukturális reformprogramokra nagyobb nyomás nehezedett ennek következtében ez tényleg nagy nyomást gyakorol a jóléti rendszereinkre. A munkaügyi, a nyugdíjreformok terén a bizottság úgy döntött, hogy félidős fenntarthatósági célokat fogalmaz meg, illetve a tagállami munka és nyugdíjrendszerekről véleményt fogalmazott meg, de hát a módosítások gyakorlatilag sokszor hasonlítanak egymásra. Minden parlamenti frakció adott be módosító indítványokat ehhez a jelentéshez, hogy elősegítse a kompromisszum kialakítását. Azt hiszem, hogy nagyon sok a közös nevező. Én beszéltem a gazdasági stratégia változásáról, a februári időpontról, itt sok minden kapcsolódik a foglalkoztatottsághoz. Szükségünk van munkahelyteremtő programokra, elő kell segítenünk a növekedést, olyan munkahelyekre van szükség, amelyek stabil, jó minőségű munkahelyek. A válság következtében egyre nagyobb a szociális szakadék kialakulása. Meg kell vizsgálnunk a fiatalok munkanélküliségi problémáját, de azokét is, akik már régóta munkanélküliek. Azt mondják nekünk, hogy már túl vagyunk a nehezén, ami a válságot illető. Ez lehet, hogy a makrogazdasági szempontból igaz, de meg kell vizsgálnunk a mikrogazdaságot is. Meg kell vizsgálnunk a nehézségeket az egyik ilyen nehézség a már régóta munkanélküliek problémája. A GUE és a szocialisták több módosítót is nyújtottak be, amelyek a versenyképességgel foglalkoztak. Valahogy definiálnunk kell ezt az európai versenyképességet, de hogyan tudjuk ezt elérni gazdaságaink számára? A nyáron Oli Rendtől, a gazdasági biztostól azt hallottuk, hogy főleg Spanyolország, hazám legyen versenyképesebb, és csökkentse a munkaerő költségét 15-20%-kal. De hát ez csak szegénységhez vezet, visszaesik majd a fogyasztás is. Ez egyáltalán nem volna fair megoldás, sőt, egyáltalán nem lenne megoldás a közép- és hosszú távú válság esetében. Aztán, ami a mobilitást illeti, sokan szóltak ehhez a témához is. Egyetértek azzal, hogy az Európai Unió egyik legnagyobb vívmánya a munkavállalók és nem csak a tőke szabad mozgása. Különböző eszközök konszolidálják ezeket. Persze van egy csomó olyan eszköz a mobilitás terén, amit támogatok. A gazdasági elvándorlás az egyik olyan jelenség, amit az utóbbi időkben sajnálatos módon tapasztalunk. A fiataloknak nem kellene elköltözniük hazájukból csak azért, hogy munkát találjanak. Meg kell oldanunk a gazdasági problémákat. Az adott tagállamban nem akarunk kierőszakot, mobilitást. Európának javítania kell egy csomó területen szomorú, hogy a tagállamok bilaterális megállapodást kötöttek bizonyos munkaügyi kérdésekben. Most a bankadóságokat próbáljuk megoldani, de ugyanakkor nem foglalkozunk a munkavállalók nyugdíjának hordozhatóságával például. Ezekben a kérdésekben mindenképpen előre kell lépnünk. A tanácsnak és a bizottságnak már voltak olyan kijelentései, hogy kezdünk kilábalni a válságból, de itt az Európai Parlamentben el kellene kezdenünk már tárgyalnunk azokról a feltételekről, amelyek ezt elősegítik. Itt is van még tennivalónk. És különösen a legtöbb állampolgár ö, problémájával kell foglalkoznunk. Köszönöm szépen, Marian Harkin. Megvárjuk, amíg Harkin asszony bekapcsolja a mikrofonját. Köszönjük. Szeretném megköszönni az előadónak a munkáját. Köszönöm szépen az ajánlásokat, és remélhetően eh, nagyon gyümölcsöző együttműködés lesz majd közöttünk. Néhány megjegyzésemet már elvették tőlem, tehát nagyon rövid leszek abban, amit mondani szeretnék. A saját módosítóim itt főleg arra vonatkoztak, hogy amikor az Európai Uniónak 27 tagállama volt, és nem tudom, hogy ez most eh, meg fog, változ, meg, meg fog -e változni, tehát mindenképpen figyelembe kell venni. Tehát a GDP tagállamokban emelkedik, és hogyha fiskális konszolidációról beszélünk, akkor mindenképpen rugalmasabbnak kell lennünk. Egyetértek azzal, hogy az előadó nem csak a, hosszú, nem csak a munkahelyteremtés, hanem a hosszú távú munkanélküliség megoldásával is foglalkozik. És ezt mindenképpen támogatni fogom, tehát esetleg progresszív adókkal lehet ezt megoldani, vagy pedig, hogy az adó alapot áthelyezzük. Tehát ezeket a dolgokat figyelembe kell venni. Tehát itt a idősökre való gondoskodás, a gyermekekkel való gondoskodás is nagyon fontos, nagyon lényeges a nők munkaerőpiacon történő erősebb részvitele. Itt a négyes bekezdésben töröltem a munka költséget a munka költséget abban a tekintetben, hogy növeljük a versenyképességet. Tehát mindenképpen növelni kell a versenyképességet, de azzal, hogy kutatunk, innoválunk, újítunk, és így tovább. Ezeket a dolgokat figyelembe kell vennünk. Néhány más módosítóra térnék most ki egészen röviden. Tehát itt hogyan lehetne az európai szemeszter középpontjába helyezni ezeket a dolgokat. Tehát mindenképpen egyensúly kell a makrogazdasági fejlődés és a szociális dimenziók között létrehozni. Számos módosító vonatkozik itt ismét a migrációra, utalt az előadó is erre. Tehát megvan az agyelszívás veszélye, és megvan az egyensúly hiányának a veszélye. Tehát itt látjuk az aktív és nem aktív személyek közötti egyensúlyt. Az én országomban óránként tíz ember vándorol ki. Tehát igazából többen, mint ahányan Berlinben laknak. Tehát minden órában tíz ember megy el. Ezek a tavaly számok. És ez pedig azt mutatja, hogy mi történik néhány tagállamban. Tehát tényleg úgy gondolom, hogy ezt figyelembe kell vennünk, amennyiben a migrációról beszélünk, és így tovább. Igen, szóltam itt a fiskális mozgástérről, remélem, hogy itt meg tudunk állapodni ebben. Azt is tudom, hogy Castello képviselő és Cornelissen asszony módosítái itt a fiskális konszolidációra vonatkoznak. Remélhetőleg sikerül ebben is megállapodunk. Végezetül pedig eh, Bers úr módosítója 86-os amikor itt a demokratikus legitimációról szól, és a folyamat időzítésről. Teljes mértékben egyetértek. Köszönöm. Euh, Köszönöm. Szeretem valaki más még szót kapni. Euh. Ha más nem kér szót, akkor az előadónak adom meg a szót. Ugyanakkor a nyolcas módosító, az eredményező tábla, eh, ez vitatott kérdés, de hát legyünk őszinték. Az európai szemeszter keretében és a gazdaság és monetáris unió jobb működése keretében kell valamilyen elemzési eh, eszköz, hiszen másképp hogyan lehetne át a helyzet alakulását. A demokratikus legitimitás kérdésére vonatkozóan nyilvánvaló ez a jelentés azután jelent napvilágot, hogy a tanács egyébként is jóval hagyta ezt az egészet, nem tudjuk megfordítani az eljárást, de igazából ö, azt vizsgálhatjuk, hogy, a, hogy azt is vizsgálhatjuk, nézhetjük, hogy a tanácsban ezeket a nemzeti reformterveket hogyan ö, ö, fogadták el, és majd megnézhetjük, hogy pontosan az első trimesterben, illetve az első évben hogyan, mit hajtottak végre, és hogyan ezekből a dolgokból. Ebbe a keretbe kell, hogy illeszkedjünk. Ami a minimálbért illeti, ezt az előadónk felvetette, ugyanazokat az érveket sorolta fel, mint a minimális mértékű munkanélküli segélyre vonatkozóan. Nos, az a véleményem, hogy igen, a minimálbérrel kapcsolatosban tudjuk, hogy mi forog itt kockán. Ez nagyon fontos tét a globális versenyképesség tekintetében ez nagy hatással bírhat. Éppen ezért bizonyos belső kereslet fenntartásának az érve is felmerül, illetve jobb egyensúly a tagállamok eh, versenyfeltételei között. Ami a munka nélküliségre vonatkozó módosítót illeti, ezt nem ellenezzük, csak felmerül bennünk a kérdés, hogy ez a módosító valóban ebben a véleményben van a legjobb helyen, figyelembe véve azt, meghallgatásokat tartottunk, készült zöld könyv, kísérleti kezdeményezést is kértünk, de itt tényleg egy makrogazdasági, globális gazdasági keretben mozgunk, tehát az Európai Unió gazdaság és szociálpolitikájának eh, kiegyensúlyozása ebben a keretben, hát nem tudom a legjobb helyen van-e ez a kérés, hogy egy zöld könyv készüljön a témában. Még két megjegyzésem lenne. Anélkül, hogy egyesével mennék az általam benyújtott módosító indítványokon. Először is itt a nyugdíj kérdése. Jól tudjuk, hogy ez az országonkénti ajánlásban is szerepel. Ez a módja annak, hogy a tagállamoknak mint egy diktátumként megmondják, hogy itt vagy ott mit tegyenek és ez egyre, való, egyre inkább így alakul, hogyha ez a híres hírhet innováció és versenyképesség szerződés napvilágot lát. Hogyha a nyugdíjrendszerek reformját meg akarjuk engedni a tagállamokban, akkor azt mondhatjuk, hogy gondolják át a, az államháztartás és a nyugdíjrendszer viszonyát, és mondják meg, hogy önök szerint mit kellene tenni. Ugyanakkor persze mutatjuk, hogy az autonómia, a szociális partnerek mind-mind tiszteletbe tartandók, de akkor nem megy, hogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy már pedig meg kell reformálni a nyugdíjrendszert, és eddig ennyi meg ennyi idős korig, korban, tehát ennyi meg ennyi évben kell meghúzni a nyugdíjkorra, tehát és így kell újra tőkésíteni a nyugdíjalapokat. Ez a diktátum nem megy. Végezetül az adózási kérdésekben a 36-os módosítóra vonatkozóan sajnálom, hogy az Európai Bizottság az adórendszerek kapcsolatban semmit sem mond. Szerintem ez, ez nem megy. Valóban tagállami kompetencia az adóz, adópolitika, de hát az Európai Bizottság ezer olyan dologról mond véleményt, aminek, amihez semmi köze az Európai Uniónak egész egyszerűen nem lehet az adózási kérdéseket kikerülni egy ilyen nyilatkozatban. Lehet azt mondani, hogy ilyen-olyan százaléka jön az államháztartás bevételének a, ilyen-olyan adóból és hogy ezt esetleg érdemes lenne átgondolni, hogy így vagy úgy alakítsák. Szerintem valamit mindenképpen mondani kell erről. Az Európai Bizottság úgy látom nem kér szót e kemény szavak után, jó, akkor ezzel is több percet spóroltunk, és az előadónak adom vissza a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Hát igazából nagyon sokat nem tudok ehhez hozzáfűzni. Egyetértek a megjegyzésekkel, és úgy gondolom, hogy meg fogunk tudni állapodni. Remélem, hogy egyértelmű jelet tudtunk a bizottság irányába is küldeni. Itt egy véleményről van szó. Az Econ bizottsággal együttműködünk, már meglátjuk, hogy az Econban uh, hogyan uh, fogadják majd itt a véleményünket, szeretnék utalni arra, hogy jövő héten még egyszer össze kellene jönnünk, hogy megszavazunk a kompromisszumokat. Ez lett volna, köszönöm. Merci, donc, au-delà du travail. Köszönöm szépen Nos, azon túl, amit majd az előadó az árnyék jelentéskészítőkkel megpróbál elérni, szeptember 18-án vitatkozunk és szavazunk, az ECON szeptember 30-án szavaz, és nagyon remélem, hogy az ECON-ban sikerül erőteljes üzenetet közvetítenünk az előadó segítségével, és figyelembe veszik majd azt, amit szeretnénk. Következik napirendünk 14. pontja, itt meg kell vizsgálnunk azokat a módosító indítványokat, amelyek Kósa Ádám jelentéséhez fogalmaztak meg. Ez a Női Jogi Bizottsággal kapcsolatos véleménytervezet a fogyatékkal élő nők témájában. Bauer Editnek adom meg a szót, hiszen ő helyettesíti előadónkat, aki nem tudott ma eljönni. Parancsoljon! Kós Ádám nem tud jelen lenni, ezért engem kért meg, hogy ismertessem a ö, témában a véleményét. Szeretnék köszönetet mondani Angelika Wertmannnak, akivel nagyon jó volt az együttműködés hangsúlyozza azt hogy a kérdés nem csak az eu ban hanem az ensz ben is kiemelt fontossággal br a fogyatékossággal élő emberek jogaival foglalkozó bizottság külön napot szentelt erre a kérdésre az idén áprilisban. a módostásokat illetően nyolc kolléga adott be módostót összesen thirty eight at a véleményben az irány egyértelmű el kell ismerni a nők egyediségét az általuk végzett különleges ugyanakkor jelentős terhet jelentő hozzájárulásukat és erőfesztéseiket ehhez kéri a kollégák támogatását. ami a módostókat illeti a javaslatok túlnyomó többségét támogatja és kompromisszumos javaslatokat készt elő az alábbi témákban a bérszakadék témájában az azonos munkakör végzettség és minőségű munka esetén elfogadhatatlannak tartja a megkülönböztetést másodszor nagyobb figyelmet kell fordtani a kettős vagy többszörös megkülönböztetés esetében harmadszor a nemi alapon történő megkülönböztetés fontos kérdés azonban a nők speciális a gyermekvállalásuk miatti helyzete külön is méltánylandó negyedszer valóban a képességekre kell fókuszálni összhangban a who two thousand and one es ajánlásával ötödször fogyatékkal élő nők foglalkoztatása esetén a kliveti kolléganővel mélyen egyetértve az adókedvezmények igénybevételét nélkülözhetetlennek tartja hatodszor több képviselő, többek közt Hewitt képviselő felvetése is támogatandó az Európai Szociális Alap forrásainak felhasználása kapcsán, hogy külön figyeljünk a nőkre, a fogyatékkal élő nőkre, és Kós Ádám, aki tagja az erre vonatkozó általános rendelettervezetet tárgyaló trialógus delegációnak folyamatosan képviseli is ezt az ügyet. Hetedszer hát Kósa Ádám külön köszönetét fejezi Kliveti asszonynak, hogy felvetette az infokommunikációs akadálymentesítés kérdését, és egy jó kompromisszum ebben a témában szintén elképzelhető. Nyolcadszor különlegesen fontos, hogy a fogyatékossággal élő nők védettebbek legyenek a szexuális erőszakkal szemben, egyrészt támogatja, hogy ne legyenek a szexuális, szexualitás, hogy legyenek a szexualitással kapcsolatos felvilágosítási programok, illetve speciális esetekben, különösen az intézményekben élő nők esetében a biztos, bizonyítási teher megfordításán is el kellene gondolkodni, és végül, de nem utolsó sorban különösen fontosnak tartja, hogy a szülői feladatok egyenlő és méltányos megosztása váljon általánossá, és elkerülendő, hogy a gyermeknevelés a fogyatékossággal élő nők egyedüli terhe legyen. Ennyi a jelentéstevő véleményéhez. Köszönöm szépen. Merci, beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm, ennek a szót. Románul folytatom. Shadow Rapporteur din partea grup. Igen, árnyék előadóként, frakcióm nevében, főleg a munkával összefüggő problémákra koncentráltam, hiszen a fogyatékossággal élő nők olyan problémákkal szembesülnek, amelyel a nők általában is szembesülnek, azonban még különleges helyzetük miatt fokozódnak a problémák, és a következőre gondoltam mindenek előtt. Gondoljuk arra, hogy a méltóságukat kell megőriznünk fontos az, hogy figyelembe vegyük a képességeiket, és ne a fogyatékosságra koncentráljunk, hanem a képességekre. Hiszen ezeknek az embereknek nagyon fontos szerepük van, és szociális értékeket is létrehoznak, ezt nem vitatja senki. Még egy megjegyzés, 16 módosítót fogalmaztam meg, és azt ragadom meg elsősorban, hogy nagyon lényeges, hogy megadjuk ezeknek a nőknek azt a jogot, és bátorítjuk őket, hogy vállalkozzanak. Bauer asszony szólt már a, a szexuális zaklatásról, szexuális visszaélésekről. Ez egy nagyon komoly probléma. És ez az anyasággal is összefügg ez a probléma. Még egy megjegyzés. Vannak olyan módosítói, amelyek a szociális támogatásra vonatkoznak, az egészségügyi ellátásra. Ezek olyan dolgok, amelyeket még plusz figyelembe kell vennünk, hiszen eh, számos nőnek nincsen ilyen probléma. Ezt szorgalmaznunk kell, hogy a fogyatékossággal élő nők eh, erősebben részt vegyenek a döntéshozatali folyamatokban. szönt úgy értettem, hogy az előadó egyetért a legtöbb módosítóval, talán az összessel, amelyeket benyújtottam. Örülök, hogy eh, ezt a jelentést itt megfogalmazok. Szerintem nem lehet túl sokat beszélni a fogyatékossággal élőkről, és ezeknek a nőknek mindig szükség lesz a támogatásunkra, szükséges lesz a jövőben is. Szerintem egyetértünk, hogy nagyon jó jelentés van előttünk. Köszönöm. Madame kíván hozzászólni. Jaj, bocsánat, Harkin asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Önök azt, mondja, mindenek előtt Köszönöm Kósa úrnak a nagyon átfogó jelentését. Négy módosítót nyújtottam be. Ezek főleg a nők munkaerő piacon betöltött szerepével foglalkozik, a kirekesztéssel, a fogyatékossággal élő nők alacsonyabb aktivitással, hiszen nagyon gyakran szociálisan kirekesztődnek, alacsonyabb a bérük és egyéb problémákkal is küzdenek. Más kollégákkal is beszéltem ezzel az Európai Szociális Alapképviselővel, és még más módosítókkal kapcsolatban azt, hogy nagyon jó módosítókat nyújtott be, tehát itt egy többszörös diszkriminációról van szó, és az előbb hallott módosítók tényleg megérdemlik figyelmünket. És itt szó van a nők elleni erőszakról is. Úgy gondolom, hogy Howitt úr nagyon jó módosítót nyújtott be a gyűlölettel kapcsolatos bűnözés és a fogyatékossággal élők között. Ez az egész Európai Unió számára egy olyan téma, amely számos alkalommal említésekről, Nagyon rossz volt, nagyon szomorú volt hallani a megjegyzéseket azok részéről, akik fogyatékossággal élnek, és hogy visszaélnek mások vele, hogy zaklatják őket, kihasználják fogyatékosságukat. Nagyon erős szavakkal kell itt fogalmaznunk. Tehát itt a fogyatékossággal élők fő sodrosítása az oktatásban például, és ez nem módosító, de szerintem nagyon fontos kijelenteni, hogy támogatnunk kell az érintetteket, és igazából ne költség növelő tényezőket lássunk a fogyatékossággal élő nőkben, hanem egy olyan csoportot, amely támogatással továbbra juthat. Még egy eh, megjegyzésem, talán hibát követtem el, de nem látom ezt máshogy, lehet, hogy nem olvastam elég figyelmesen ez a, a független gondolat, végezetül pedig van egy problémám a 18-as előadói módosítóval. Itt a szexuális erőszakról beszél, ez egy komoly bűncselekmény, és itt igazából mindenképpen az van, hogy a vádlott viselje itt a bizonyítás terhét nem. Ez a jogrendszerünk alapján nem lehetséges. Ez, ez, nem, ez, ez nem lehet sem Nagy-Britanniában, sem Írországban, ahol esetjogi rendszer van. Köszönöm szépen! Euh, Bauer. Köszönöm szépen, Bauer asszony. Nagyon köszönöm a vitát. Természetesen a lényegéről tájékoztatom Kósa úrat. Köszönöm, elnök. Köszönöm. A kompromisszumos módosítókról szeptember 18-án vitatkoznak és szavaznak a Női Jogi Bizottságban, illetve az október 3-a ülésen. 15. pont következik. Philip Benyóni a szó. A 45 módosítóról fog beszámolni, amelyet a véleménytervezethez beadtak az AMVI-hoz, az MV-hez, az ökoinnováció, munkahelyteremtés és növekedés a környezetvédelmi politika révén címmel. Parancsoljon, előadó úr, öné a szó. Köszönöm. Köszönettel tartozom én is a kollégáknak. Nagyon építő jellegű módosító indítványokat kaptam tőlük. Mindezeket a javaslatokat hálásan köszönöm. Ezek nagy részét természetesen megpróbálom beépíteni szövegbe, kompromisszumos módosítókat készítek az elkövetkezendő napokban. Remélhetőleg ezek minél hamarabb eljutnak mindenkihez. Megpróbáljuk minél rövidebbre fogni ezt a szöveget, és persze ez nem lesz könnyű, hogy ennyi javaslatot beépítsek miközben nem nyújtom, mint a rétes tésztát a szöveget. Az Európai Unió 2020-as céljainak teljesítése fontos, vannak azonban más területek, például az energiahatékonyság javítása az épületekben, ami segíthet ezen célok elérésében, nem csak az ökoinnováció, tehát az egyetlen megoldást Többen hangsúlyozzák az oktatás, a képzés, a készségek javítása fontosságát annak érdekében, hogy az öko-innováció előnyeit teljes mértékben kihasználjuk. Ezen javaslatok többsége természetesen a fiatalokra, a munkerőpiaci hozzáférőségre vonatkozik. Nem szabad azonban elfeledkeznünk azokról sem, akiket át kell képezni, akik olyan ágazatban dolgoznak, ahol eh, hanyatlás van részben a környezetbarát gazdaságra való átállás miatt. Ha az egész projektnek az elképzelése, hogy az ökoinnováció hozzá kell, hogy járuljon, hogy a meglévő készségekkel az emberek eh, könnyebben találjanak munkát Európa szerte, illetve hogy valóban kihasználjuk a benne rejlő üzleti lehetőségeket, ezekből jó néhányat egyes ágazatokban új életet lehelhet az ökoinnováció, a munkavégzés ehm, hagyományos módszereinek átalakításával például, az nyilvánvalóan eh, a növekedésre, a munkahelyteremtésre pozitív hatással lenne, ami mint mindig figyelmünk homlokterében áll. Jó volt azt látni, hogy ilyen pozitívan fogadták a kollégák a javaslataimat. Keresem egyelőre az üléstermet az árnyék előadó üléshez jövő héten. Egyelőre még ez nem sikerült. Adjanak még egy kis, kicsit legyenek még türelemmel Jövő hétre megpróbálok, megpróbálok tető alá hozni egy ülést, hogyha találok ülésteret, ha nem, akkor majd e-mailen keresztül értekezünk. Köszönöm. Oui, merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Fort auf Deutsch. Németül folytat. Das heißt, die... Phil Benjen utalt már arra, hogy létezik egy ilyen kapcsolat a 2020-as stratégiával, és ennek meg is kell magyar maradnia. Ezt nagyon gyakran elfelejtik. Pedig ez egy nagyon fontos célunk. Itt nem csak arról van szó, hogy új munkahelyek szülessenek, erről is szó volt, hanem arról is szó van, hogy a meglévő munkahelyeket a kihívásoknak megfelelően alakítsuk át. Én is benyújtottam néhány módosított filmben onnan együtt, de saját magam is. Tehát itt főleg a képzés, továbbképzésre vonatkoznak ezek, azonban a kutatás is fontos. A kutatás egy nagyon lényeges elem, és úgy gondolom, hogy összességében ugyanaz a célunk, éppen ezért nem lesz nehéz kompromisszumokat találni. Örülök a további együttműködésnek, még lehetne néhány kérdésem, kollégákhoz, akik nincsenek itt, tehát ez okafogyottá válik. De mindenképpen, hogyha az árnyék előadókkal majd tartunk egy ülést, akkor tisztázzuk ezeket a kérdéseket. Köszönöm. Kinga Kunz. Kinga következik. Thank you very much. As the SND shadow of this report, I would like to say first of all this... Köszönöm szépen. Nagyon jó jelentésről van szó, és nagyon jól kiegészíti az innovációt, a szociális fáradozásokat. A frakciónk benyújtott néhány módosítót, néhányat említett is már. Én igazából nem látok lényeges ellentmondásokat, hogyha belegondolok a módosítókba. Ha röviden összefoglalnám a frakciónk módosítóit, tehát itt az intelligens és zöld növekedés mellett a szociálisan fenntartható növekedést is, a befogadó növekedést is szorgalmazzuk hangsúlyoznánk a tagállamok felelősségét ezen a téren, hiszen a jelentés itt inkább a bizottság felelősségét hangsúlyozza, de szerintem itt közös felelősségről van szó. Nagyon fontos a hosszú távú befektetés például a kutatásba, oktatásba, továbbképzésbe. Itt egy hosszú távú és nem rövid távú befektetésről van szó, hiszen ez a dolog hosszú távon térül meg. Említésre kerültek a fiatalok, az öko, innováció nagyon fontos, itt a fiatalok számára új munkahelyek jönnek létre. Ez pedig azt jelenti, hogy eh, lesz egy eltolódás a munkahelyek tekintetében a hagyományosabb eh, ágazatokból újfajta, kevésbé hagyományos ágazatokra. Nagyon fontos ezen kívül tudni, hogy eh, lesznek kevesebb képzettségre igényt tartó munkahelyek, vagy akár képesítés nélküli munkahelyek, nem csak magasan képzettek számára munkahelyek. Tehát itt az oktatásról szóló jelentésben kihangsúlyozunk, hogy itt több mozgástér lesz majd a jövőben. Nagyon fontos a nők bevonása az ilyenfajta képzés, továbbképzési rendszerekben. Itt az Európa Szociális Alapokról is szó volt, ezeket pedig felhasználhatjuk, hogy az embereket felkészítsük a változásokra. Nagyon fontos az, hogy ösztönzőket adjunk a KKV-knek. Nem elég az, ami európai szinten, ami nemzeti szinten van, de nagyon fontos az, hogy meglegyen a határokon átnyúló együttműködés, a technológia, az egyetemek, az üzletek között, hogy eh, itt eh, garantáljuk a szinergiákat. Tehát teljesen biztos vagyok benne, hogy eh, nagyon hasznos lesz az árnyék előadók találkozója. Tehát megtárgyalhatjuk e-mailen, hiszen szerintem az ellentmondásokat át tudjuk majd hidalni az együttműködéssel. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Ha más nem kíván hozzászólni, akkor visszaadom a szót az előadónak. Parancsoljon. Yeah. Um, I don't think there's any... Igen, azt hiszem, hogy nincs annak semmi értelme, hogy több időt pocsékoljunk erre. Az eddigi hozzászólásokból ugyanis világosan kiderült, hogy a kollégák mennyire építőjeleggel viszonyulnak ehhez a témához, és biztos vagyok benne, hogy a három frakció számára elfogadható megoldást találunk jövő hétre. Köszönjük, kollega, így tehát. A háromoldalú megbeszélések eredményét szeptember 18-án fogjuk elemezni. A Környezetvédelmi Szakbizottságban október végén fogunk szavazni, novemberin plenárisra kerül majd ez. Az utolsó napi rendi ponthoz érkeztünk el, 16-os számot viseli a tanácsal folytatott tárgyalások álladása az Európai Szociális Alap témájában. Tegnap került sor a 24. trialógusra. Morán Sertyi asszony az ennek neked meg a szót. 24. trialógusra került sor, ahogy azt említette. Tegnap elsősorban újra megerősítettük eh, a szakbizottságunk eh, elkötelezettségét, hogy a kohéziós alapok 25%-át az Európai Szociális Alapra kell eh, fordítani, és hogy ez a Federrel, a erfával mindenképpen eh, az erfára negatív hatással ez eh, ne legyen ez a fajta eh, megszorítás. A szakbizottságunkban erről szavaztunk, de tud, de az elnökünk, jó magam is jól tudjuk, hogy kettős támogatást élvez ez az Európai Parlament elnöke, és a Költségvetési Bizottság elnöke is támogatja ebéli erőfeszítéseinket, tehát nem vagyunk elszigetelve a Regi szakbizottság álláspontját tekintve. és ez nem az általános rendeletben kerül majd rendezésre. Másodszorban nagyon jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy megvédjük, ahogy azt a mandátumunk is kimondta, a 20%-os határt, azt, hogy a szociális alap 20%-át, tehát a szegénység elleni hajszra fordítsuk. Egy úgynevezett vörös vonal számunkra, ami zavarja a tanácsot, de ez még alakulhat, tehát a szegénység elleni harcra fordítandó 20 a kapcsolatban, nekem az a benyomásom, gondolom elnök asszonynak is, hogy a tanácssal akár meg is egyezhetünk ja, majd a záró szakaszban, a tárgyalások záró szakaszában. A Youth Employment Initiative, tehát az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés fontosságra beszéltünk a munkülésünkön. Ezzel kapcsolatban emlékeztetném a kollégákat, hogy a tanács azt szeretné, hogy ezt csak az olyan régióknak tartsuk fenn, ahol a 16-25 év közöttieknek a legnagyobb a munkanélküliek aránya, tehát ahol ott 25%-ot ez meghaladja. Tehát a 16-25 év közöttiek több mint 25% a munkanélkül, ezen régióknak tartsuk fenn ezt a pénzt. Mi feltettük a kérdést, hogy esetleg 30 évre is feltoljuk ennek a felső határát, hogy egyes országokban a diplomások, a friss diplomások nehéz helyzetét is megpróbáljuk orvosolni ezzel. Tehát a 25-30 év közötti korosztály se essen ki ezen a szűrőn. A harmadik kívánalmunk az, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés olyan régiók számára is elérhető legyen, ahol a 20%-ot haladja meg a, a 18-25 év közöttiek sorában a munka nélküliség. Alapvetően örülhetünk annak, hogy pozitívan alakulnak a dolgok. Ha a, bizottság, a tanács elfogadja, hogy a, az érintett e, fiatalok e, korhatárát 30 százalékra toljuk ki, szerintem ez akár elfogadható is lehet a tanács számára. Viszont azt a 20%-os ügyet, ezt úgy tűnik, hogy ezt elbuktuk, és megpróbál juk eh, ezt az európai eh, átlaghoz eh, viszonyítani. Itt a legutóbbi adatok azt hiszem 22, akárhány százalékról beszélnek. Ezért tehát azt követeljük, hogy vagy azok a régiók legyenek, aki, ahol a 22,9%-ot haladja meg a fiatalkorok munkanélkülség az európai átlagot, hogy ezek a régiók részesülhessenek a Youth Employment Initiative-ből. A tanácsban az Egyesült Királyság a frontloadingot szeretne. Annak érdekében léptünk ugyanis mi is fel, hogy az 2014-15-ben az első két évben előre hozzuk ezt, ez az előreütemezés, a frontloading, tehát volt egyszer a 30 évre kitolás, van a 22,9% fölötti hozzáférés. Nos, az Eurostat adatai szerint az érintett régiók a 22,9 és a 25% közötti régiók hát pontosan még nem volt alkalmam megszem, hogy hány régiót érint ez, a 25-22,9% közötti fiatalkori munkanélküliségbe eső régióról, régióról, országra, országra meg lehetne ezt nézni, hogy pontosan mivel tudjuk átámasztani ezt a konkrét elvárásunkat, követelésünket, hogy az európai átlag fölötti régiók kapjanak ebből az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésből támogatást. Végezetül még két apró dolgot mondanék kell. Hétfő óta hallok olyan hangokat, hogy a hétfői költségvetési ülés 2014-re nem építette be a Youth Improvement Initiative-et, tehát az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést. Próbáltunk eh, innen információ darabkákból összeállítani egy képet. Egyelőre eh, értetlenül állok a dolgok előtt. Tegnap eh, a tanácshoz fordultam kérdésemmel, Nagyon eh, átfogó hivatkozások, precíz eh, kitételek szerepelnek, eh, ezen dolgozunk, hiszen meg is kell tudnunk magyarázni, hogy pontosan miért és úgy alakulnak majd a szabályok, és tudjuk, hogy tudjuk jól, hogy vannak olyan tagállamok, ahol 2012-ben a tanács döntésének köszönhetően kibújtak ezzel a szabály alól. Itt is van tehát a tanácsol egy kis nézet eltérésünk, hogy véleménykülönbségünk eh, az a kapcsolatban, hogy hogyan tovább. Nos, elnök asszony, röviden és velősen így tudnám összefoglalni a dolgok jelenlegi állását. Remélem, hogy semmit sem felejtettem ki, semmit sem felejtettem el. Ha mégis, akkor majd eh, elnök asszonyunk eh, kiegészíti ezt. Amikor a költségvetésről beszélt hétfőn, akkor a miniszterekről volt, vagy a szakbizottságról? Jó, akkor nem csak A miniszterekről, vagy képviselőikről? Tehát akkor a költségvetési tanácsról volt szó, mondja az elnök azt, hogy én nem hallottam erről semmit, csak két megjegyzésen egészíteném ki az elhangzottakat. Az első az, hogy amit elértünk, tehát nyerjünk a 30 év vonatkozásában, hát 25%-ot feltételezünk munkanélküliségi rátaként egy régióban. Tehát ez egy lehetséges megállapodás a tanács részéről. A második dolog, amit el szeretnék még mondani, hogy az előző elnökség alatt ez elképzelhetetlen volt, de sikerült elérnünk, hogy konkrétan utaljunk a fiatalsági garanciára a rendelet keretén belül, úgyhogy számunkra ez nagyon kemény dolog volt, és amit elértünk. Szeretne még valaki pontosítást? Vagy mindenki örül mindennek, akkor gratulálunk a tárgyaló feleknek, akkor legközelebb a 25. trialógust követően, amely jövő héten Strasbourgban kerül megrendezésre, lezárjuk a munkát, ha nincs egyéb napirendi pont, akkor találkozunk szeptember 18-án.